Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy kezdenünk kell. Meg kell kezdenünk az ülést. Nem nincs értelme tovább várni. Gondolom a tovább, többi képviselő majd megérkezik. Kedves kollégák, mielőtt a napirendre rátérünk, szeretnék üdvözölni néhány vendéget, látogatócsoportot, Julie Ward választókörzetéből érkeztek, elsősorban művészettel foglalkozó szervezet, tehát képviselnek, a Jack Drum Arts részéről vannak itt, üdvözöljük őket, remélem, hogy élvezni fogják, és egy kis betekintést nyernek a munkánkba ma délelőtt. Nagy örömömre szolgál, hogy Navracsics biztos urat ma délelőtt itt üdvözölhetem a szakbizottságunkban. A mai eszmecsere a strukturális párbeszéd része, ezt a bizottsággal rendszeresen lebonyolítjuk. Tisztelt biztos úr, a 2017-es évnek hamarosan vége, és egy kicsikét levegőhöz is jutunk még az évvége előtt. Elérkezett az ideje, hogy egy kicsikét letár, számba vegyük, hogy az eddigi programokban mit értünk el, és ez különösen fontos, hiszen 2018-ban megkezdődik majd a következő pénzügyi keret és programozási időszakkal kapcsolatos vita. Nagyon örülünk, hogy a kultúra és az oktatás szerepét erősítsük, és ez prominens szerepet játszik Európában. Az elmúlt hetekben egy közleményt kaptunk a bizottságtól, ezt különösen üdvözöljük. A szakbizottságunk ugyanis a múltban mindig is hangsúlyosan kiállt ezen dimenzió fontossága mellett, hiszen ez a terület nagymértékben hozzájárul az európai identitás erősítéséhez. Egy tanulmányt is megrendeltünk a felső oktatás korszerűsítése témájában. Azt hiszem, hogy ez a két dolog is szorosan összefügg a múlt héten megkapott bizottsági közleménynyel. Egyre inkább megfigyelhető, hogy megosztottá válik Európa, az állami szintre kerülnek bizonyos dolgok, és éppen ezért nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a kultúra és az oktatás valós európai értéket és identitás erősítő értéket képvisel. Azt hiszem, hogy a az európai, és nem csak a kulturális bizottságról beszélek, vagy az illetékes biztosi funkcióról, hanem összességében Európában kicsikét többet kellene foglalkoznunk a képzés kérdésével, ugyanis szerintem a képzés, az oktatás az egyik kulcsfontosságú területe Európa jövőjének. Az önbevezetője után a képviselőknek, akik remélem, hogy előbb-utóbb megérkeznek, lehetőséget adok, hogy kérdéseket intézenek önhöz. Jó lenne, hogyha ezeket blokkban kezelnénk, és aztán ezekre megadom önnek a lehetőséget, hogy válaszoljon. Úgyhogy először a biztos úr következik, és megadom önnek a szót. Thank you very much. Good morning. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok az Európai Parlament tisztelt képviselőinek. Örülök, hogy újra találkozhatunk, és megbeszélhetjük az európai prioritásokat az oktatás, kultúra és a sport területén. Európa nagy döntések előtt áll. A döntések rendkívül fontosak lesznek a kontinens jövőjének és a kontinens lakosai jövőjének meghatározásában. A következő parlamenti választásokig fennálló időt bölcsen kell felhasználnunk. Számomra ez mindenek előtt azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk az embereket, föl kell készítenünk arra őket, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a lehetőségeiket egy befogadó társadalomban, gazdaságban, és Európai megtalálja a helyét a világban. A múlt héten az Európai Bizottság fontos lépést tett a cél irányában elfogadtunk egy politikai dokumentumot, amely ambiciózus célokat határoz meg a tagállami együttműködés tekintetében kultúra és oktatás területén. Büszke vagyok arra, hogy az EU vezetők a Göteborgi Szociális Csúcson is beszéltek erről a témáról. Az európai identitás a megerősítése a kultúrán keresztül, nagyon fontos, hiszen az oktatás és a kultúrát ki kell használni amennyire csak lehet, hogy megfelelő munkaerő, szociális igazságosság, az aktív állampolgárosság és az európai identitás a teljes sokféleségében érvényesülhessen. Európa olyan terület kell, hogy legyen, ahol a tanulás, a munka, a kutatás nem akadályozzák a határok az állampolgárok hozzá kell, hogy járuljanak a munkahelyteremtéshez, növekedéshez, innovációhoz, és így kell, hogy alakítsák a közösségeinket. A Európa, ahol az európai identitás megerősödik, és ahol mindenkit köt a közös kulturális örökség. Ezek fontos címek, fontos célok, elérhetőek. Néhány fontos témát szeretnék említeni. Egy valós európai oktatási övezet, a kölcsönös diploma elismerés és oktatási idők e, kölcsönös elismerése határon át, ez rendkívül fontos cél. A mobilitás valós kell, hogy legyen, például támogatva egy EU diákigazolvány kialakítását. Olyan kezdeményezéseken dolgozunk, amelyek segítik a tagállamokat hogy fokozni lehessen az alapképzettségeket, képességeket, nyelvi, digitális, vállalkozási képességeket, és támogatja az élethosszígtartó tanulást. Mindehhez szolid alapokra van szükség. A közlemény elismeri azt, hogy az Erasmus Plus program bővítendő azért, hogy elérhessük ezeket a célokat. Ezen túl a közleményben megerősítjük azt, hogy az EU a közös értékeket és kulturális örökséget védeni kívánja a kultúra és a kreatív szektor folyamatos támogatásával azon dolgozunk, hogy erős európai kulturális agendát alakítsunk ki, ami segít nekünk az európai sokféleség föntartásában, az európai identitás megerősítésében, amelyek a nemzeti, regionális és a helyi identitást kiegészíti. Ez kiváló alapot fog teremteni számunkra, hogy konkrét cselekvéseket alakítsunk ki. Nagyon pozitív volt a reakció a terveink tekintetében, és örülök a támogatásnak. Az Európai Parlament erős szövetséges az agenda végrehajtása területén. Az első follow-up lehetőség a célok tekintetében jövő január 25-én lesz. Az első európai oktatási csúcs időpontja ez. Különösen az alapképességek területén alacsony a teljesítés. A csúcson 400-an vesznek majd részt körülbelül, oktatási miniszterek is, fontos érdekeltek, kutatók, tanárok, oktatók, a civil szervezetek képviselői. Meg vagyok arról győződve, hogy ez az esemény hozzá fog járulni ahhoz, hogy a politikai konszenzus megerősödjön, és a ambiciózus reformokhoz fog vezetni majd az oktatásban. Remélem, hogy támogatni fognak engem ezen a területen. Most részletesebben szeretnék beszámolni a politikai területem egyes részeiről. Kezdjük az oktatással. Két fontos közleményt nyújtottam be májusban, amelyek hangsúlyozzák azt, hogy az EU hogyan tudja támogatni a tagállamokat az iskola és a felsőoktatás javítása, modernizálása területén egy szemináriumot szervez jövő hétre Libacka asszony a téma tekintetében. Az iskolákra vonatkozóan az EU mindenképpen hozzáadott értéket tud biztosítani azért, hogy az iskolák magas minőségű, releváns oktatást, befogadó környezetet tudjon biztosítani, azért is, hogy az oktatók, az iskolai vezetők megfelelően vonz, tehát és ez a foglalkozás megfelelően vonzó legyen, és a biztosítás is alkalmazandó a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Vannak már konkrét kezdeményezések például a digitális oktatás területén. Támogatunk már a digitális területen iskolákat. Volt egy új eszközünk, egy selfie eszközünk. Nagyon sikeresen kipróbáltuk ezt már 14 országban az elmúlt hónapban. A selfie az iskolák számára a lehetővé teszi, hogy a technikai eszközöket aktívabban bevezessék az oktatásba. 2018-ban fogjuk teljes mértékben alkalmazni ezt az eszközt a kapacitások fejlesztése területén a kiválóságok támogatása is feladatunk és célunk. Ezen a héten az oktatási miniszterek elfogadtak egy ajánlást a képzettségek tekintetében. A közleményünkben ez szerepelt, ugyanúgy, mint a képességek agendája. A két új eszköz lehetővé fogja tenni azt, hogy értékes adatokat gyűjtsünk, és tájékoztatni tudjuk így a fiatalokat a jövőbeni tanulmányi lehetőségeik tekintetében, a felsőfokú oktatást is tudjuk támogatni, illetve össze lehet azt egyeztetni a munkaerőpiaci igényekhez. Januárban a bizottság el fog fogadni egy ajánlást az oktatási közös értékek és a legfontosabb kompetenciák tekintetében, ami a munkahelyek szempontjából fontos, illetve a magánélet szempontjából is támogatni kell a közös értékeink terjedését az oktatásban, és befogadóbbá kell, hogy tegyük az oktatási rendszert európai oktatási dimenziót is kell, hogy támogassunk azért, hogy az Európai Unióról tanulhassanak a diákok, és megismerhessék jobban egymást. Szándékom eh, nem az, hogy egy eh, egységes eh, és uniformális témarendet vagy tantárgyakat alakítsunk ki, nem. Az, meg kell, hogy értsük, hogy az oktatás egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy ebben a politikai közösségben, amelynek mindannyian részesei vagyunk, értékes fiatalok és emberek fejlődhessenek. Senkit nem szabad kihagynunk, hátrahagynunk. A hátrányos helyzetű és különleges igényű személyeket támogatnunk kell. Sajnálatos módon a céltól nagyon messze vagyunk. A oktatási és képzési monitor két héttel ezelőtt került kiadásra, és ez is azt mutatja, hogy a szociális és a gazdasági, anyagi háttér még mindig nagyon meghatározó, hogy valaki hogy teljesít az iskolában, és később az iskolában. December 4-én fogunk erről beszámolni a szolgálataim segítségével. Fiatalok. Az oktatás és a felkészülés az életre az nem csak az iskolában történik, informális, nem formális tanulás is nagyon fontos. Az EU ifjúsági stratégiának a felülvizsgálására készül most a bizottság. Az a célom, hogy még jövő nyár előtt benyújtsam az ajánlásokat e területen. A bizottsági javaslatok alapja a fiatalok és a fiatalokat képviselő érdekelt felekkel történő eszmecsere lesz. A jelenlegi stratégiába is be kell illesztenünk a jövőre vonatkozó gondolatainkat. Az Európai Parlament nyomon követi ezt a témát, ezt üdvözlöm. A jelentés is készül erről a témáról a jövőbeni stratégia tekintetében. A ifjúságpolitikában a prioritásaim azt tartalmazzák, hogy a fiatalokat fejleszteni kell, mint emberek, mint személyek, egymást kell, hogy támogassák. Ezt támogatja az Európai Bizottság javaslata. Egy évvel ezelőtt indult, most már több mint 40 ezer fiatal vett részt ebben a programban, a szolidaritást bizonyítják és segítik azokat, akik ezt eh, igénylik, akiknek erre szüksége van, erre büszkék vagyunk. Hétfőn az ifjúsági miniszterek kialakítottak egy általános eh, közös eh, alapot a javaslat végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlament is hamarosan el fogja fogadni a pozícióját, és így a három oldal egyeztetés megkezdődhet. Biztosítom önöket arról, hogy a bizottság mindent arról meg fog tenni azért, hogy a parlamenttel és a tanácssal meg lehessen állapodni, és 2018-ban minél előbb beindulhasson ez a program. Mindennyiunknak szükségünk van a fiatalokra. Most a kultúrára térnék rá. Európai Kultúra és Örökség évét kevesebb, mint két héten belül be fogom jelenteni, és el fogom indítani a, köszönöm, hogy önök is folyamatosan támogatják ezt a programot. Nagy ambícióim vannak ezen év tekintetében. A kulturális örökséget meg kell erősíteni, mint transversális politikát, és ez alapvető része kell, hogy legyen az állampolgárok napi életének. Négy alapelvet említenék a kulturális örökség tekintetében. Vállalás, fenntarthatóság, innováció és védelem sok minden történt már az év előkészítése tekintetében, egy együttműködési projektet indítottunk már a Kreatív Európa programmal, és nagy számú igényt kaptunk. Mobilizálni tudtuk a kulturális, kulturális örökség területen az érdekelt feleket egész Európában, és össze tudtuk őket kapcsolni a nemzeti koordinátorok segítségével az ifjúsági és oktatási szervezetekkel is fel tudtuk venni a kapcsolatot. Ez az év egy bottom-up kezdeményezés. Az emberekhez helyileg és nemzetileg a legközelebbi szinten szervezzük majd a programokat. EU szinten több bizottsági szolgálat fog együtt dolgozni. Figyelemfelhívás, tudásmegosztási események, határokon átnyúló transnacionális kezdeményezések és nagyon látható európai mm, szintű kezdeményezések kísérik majd ezt az évet. Az összes partner szervezetekkel együtt fogunk dolgozni, tagállami és EU-s intézményekkel. Az Európai Kulturális Örökség éve, ez egy valós európai projekt. Ez integrális része annak, hogy erőfeszítéseket teszünk az európai identitás építése és a jobb jövő érdekében. A EU nemzetközi kulturális kapcsolatok kezdeményezése területén a, megkívánjuk erősíteni a kultúra szerepét az EU külső kapcsolatai területein is a partnerországokkal, és próbálunk több konkrét és közvetlen kapcsolatot szervezni az emberek számára. Az EU kulturális külső politikák területén ez nagyon fontos. A tagállamok elnöki csoportja dolgozik azon, hogy integrált és lépésről lépésre működő stratégiát alakítsunk ki a nemzetközi kulturális kapcsolatok területén. Bízom abban, hogy egy éven belül egy közös és átfogó európai stratégia fog rendelkezésünkre állni ezen a területen. Kulturális és kreatív ipar tekintetében az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a 2016-ban a kulturális kreatív ipar területén, és kérte az Európai Parlament, hogy az kreatív területre kétszeres finanszírozás juthasson. Fontos a finanszírozási eszközök tekintetében is, hogy biztosítsuk azt, hogy a kulturális és kreatív szektor valóban fejlődni tudjon a finanszírozásnak köszönhetően. A szektor azon területe is, amelyek sérülékenyek és nagyon függnek a közpénzektől. A kultúra területén még szeretném említeni a zenei szektort is. Talán jobban, mint más kreatív és kulturális ipari terület, itt nagyon sok változást jelentett a digitalizáció. És ezért új bizniszmodellek alakultak ki, az előállítás, a terjesztés és a fogyasztás is változott. Intenzív párbeszédben vagyunk a szektorral, és meg vagyok arról győződve, hogy specifikus megközelítést kell alkalmazni a zene tekintetében, a kreativitás, a másság, az különbözőség, a sokféleség és a versenyképesség is fontos ezen a területen. A bizottsággal együtt kívánok működni azért, hogy jobban tudjuk támogatni a zenei szektort. A parlament támogatta az önök javaslatát, a zene mozgatja Európát, és az európai zenei sokféleség támogatása területén fontos számunkra ez az előkészítés azért, hogy új megközelítéseket tudjunk kialakítani, illetve már 2018 elején a végrehajtása is sor kerülhessen. Több célzott támogatást kívánunk kialakítani a zenei szektor számára a 2020 követő programban is. Számítunk a szakbizottság támogatására a Music Moves Europe kezdeményezés területén. Végül a sport. A sport összehozza az embereket, és az az Európai Sport hét is, hét is meg erősítette, ami szeptember 22-27-ig tartott. Három éve ezelőtt kezdődött ez a kezdeményezés. Az mutatja, hogy milyen sok elképzelés már elterjedt, milyen gyorsan végrehajták, végrehajtották, elfogadták a tagállamok ezt. Andrukaitis és eh, Hogan biztosokkal együtt ezt a hetet arra is felhasználtuk, hogy egy új kezdeményezést indítsunk. Eh, együtt fogunk dolgozni az egészséges életmód támogatása területén. A sport hozzásegít a közösségek építéséhez, ezért a befogadó sport kezdeményezést indítottuk, amely elismeri, hogy a sport hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok integrációjához, befogadásához. Az, e, tegnap este adtuk ki az első díjakat. Végül az Erasmus 30. évfordulójáról szeretnék szólni. Ez az év lehetővé tette, hogy lássuk, hogy az európai oktatási képzési, ifjúsági és sport együttműködés milyen hozzáadott értéket biztosít az Erasmus segítségével. Nagyon sok kihívás áll Európa előtt több mint 900 eseményt szerveztünk, és a közösségi média és a sajtó is részt vett ebben. Most már több mint 19 millió európai élvezte az előnyét ennek a programnak. A jövő héten lesz a záró ünnepség, és remélem, hogy sokan ott lesznek önök közül is. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy, hogy köszönetet mondjak azért, amilyen lelkesen támogatták a bizottságot az ünnepségek során. Az idei év kiváló lehetőséget biztosított ahhoz is, hogy a program jövőjéről elgondolkozzunk. Ezzel kapcsolatban Milánz Ver úrnak és az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani, akik az Erasmus Plus végrehajtási jelentést készítettek, valamint köszönet azoknak is, akik a júniusi panel megbeszélésen részt vettek Strasbourgban. Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a plenáris vitáért is, az Erasmus Plus program jövőjéről szeptemberben elfogadott dokumentum tekintetében is. Az önök támogatása és munkája rendkívül fontos ahhoz, hogy az EU legnagyobb sikertörténete az Erasmus Plus tovább fejlődhessen. Um- Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó áttekintést a tárcájával kapcsolatosan, és ahogy szoktuk, először a koordinátorok kapnak szót 3-3 percben, utána erre meghallgatjuk a biztos úr válaszát, és ezt követően jöhetnek a többi képviselők, Szabine. Először is köszönöm, biztos úr, hogy ma időt szakít, hogy velünk párbeszédet folytasson, eszmét cseréljen. A közlemény szerintem egy jó kiinduló pont, és az európai identitást a képzés, az oktatás révén erősíteni, ez az egyik legfontosabb szempontja, amin mi is több éve már dolgoztunk, hiszen ezzel lehet megteremteni a fokozottabb, erősebb európai identitást, és az Erasmus Plus program is ezt szolgálja ez egy kiváló program, ezt mindig is meg tudjuk állapítani, sajnos azonban eléggé alulfinanszírozott. A kérdésem az, hogy a középtávú pénzügyi keret kapcsán van-e a bizottságnak a tekintetben elképzelése, hogy hogyan lehetne a finanszírozást ezen a területen megerősíteni, hiszen rendkívül alulfinanszírozott rengeteg projekt van, számos projekt nem valósulhat meg forráshiány miatt, és azt kérdezem, hogy e tekintetben a bizottság a következő pénzügyi keret tekintetében a tagállamokat nem kéri-e arra, hogy ezen a finanszírozást erősítse. Ami pedig a képzettségeket illeti, a fiatalok nagyon ügyesen használják az új technológiát. Felmerül a kérdés, hogy a digitális képzés, kompetenciafejlesztés ezen a területen hogy néz ki, és azt hiszem, hogy az Európai Unióban e tekintetben is ezt a területet is támogatnunk kell. Tudjuk, hogy a képzés, az oktatás nemzeti hatáskör, de esetleg fontolóra lehetne venni, hogy az ilyen számunkra különös fontos területeket hogyan tudnánk európai szinten támogatni. További fontos kérdés számomra a kreatív ágazatok támogatása. Egyfajta átfogó tervre lenne szükség, ami nem csak a kultúrára vagy a média területére korlátozódik, hanem a strukturális alapokból is hogyan lehetne ezeket a területeket, a kulturális ipart támogatni. Én a saját választókörzetemre gondolva tudom, hogy mennyire fontos a befektetések támogatása, a kultúra elősegítése vagy erősítése érdekében, és itt milyen megfontolások vannak, hogyan működik együtt a többi biztossal annak érdekében, hogy a kreatív ágazatokat erősíteni tudjuk. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon pontos volt. Szilvia Costa. Il commissario per questa. Tisztelt biztos úr, szeretném megköszönni egyrészt a közleményt, amit a csúcson adtak ki, és furcsa is lett volna, hogyha a bizottság és a tanács nem vette volna figyelembe azt, hogy a kultúra és az oktatás integráns része Európa szociális dimenziónak. Aggódtunk, amikor az agendában eredetileg ez nem szerepelt, de a kezdeményezés köszönnek köszönhetően a tanács és a bizottság, valamint a oktatási kulturális DG-nek köszönhetően ez végül is bekerült. A, ön említett egy kérdést, ugye garanciát kell, hogy kapjunk arra, hogy a bizottság összességében megváltoztatja a hozzáállását. A közleményükkel abszolút egyet tudunk érteni, bár kevesebb figyelmet kapott a kulturális rész, de ön a mai beszédében ezt nagyon jól helyreállította. Viszont nem tűnik úgy, hogy nagyon elhivatott lenne a bizottság például a kultúra területén, például a tíz prioritásban, pedig mi mindig is támogattuk ezt a megközelítést. Néhány konkrét megjegyzésem lenne. Libácska asszonyra hagyom majd, hogy az oktatással foglalkozzon. Ezzel kapcsolatban is azért mondanék én is valamit, hogy végre láthatóan európai oktatási térséget akarunk kialakítani, ahogy a bizottság meghatározta, a mobilitás támogatása, ugye az ifjúsági európai diakigazolvány is ide illik ebbe a kezdeményezésbe. A képességek, kompetenciák területén is ugye nagyon fontos, hiszen a negyedik technológiai reformot értjük, érjük most. Ezen a területen sokat tennivalunk. A közleményben azt láttam, hogy említenek egy a Digi connect való erősebb együttműködést is, például a Digital for Culture. Szeretném jobban megérteni, hogy ez a sor mit jelent, és általánosságban pedig a oktatók számára ugye szerepel az, hogy lehetőséget és a fiatal dolgozók számára lehetőséget kívánnak biztosítani a platformokhoz való hozzáféréshez, amit a bizottság támogat, de az e-learning és IT területén is fontos lenne a kapcsolódás. Erasmus területén mi azt kértük egy parlamenti állásfoglalással, hogy több forrás kapjon az Erasmus. Szeretnénk, hogyha ő kétszeresét kaphatná a két finanszírozás területén. Juncker úr beszédében is szerepelt az, hogy a fiatalok legalább 30%-át el kéne érni az erasmus akár saját források segítségével is. Szeretném megkérdezni, hogy a főigazgatóság ezen dolgozik-e, mert pillanatnyilag csak a fiatalok 4%-át érjük el ezzel a programmal. Aztán, amit helyesen említett, az állampolgárok képzése, a tekintetében nagy aggály, illetve nagy érdeklődés is a, a számunkra a szolidaritási testület azt mondta, hogy megállapodásra fognak jutni a tanácssal, de a tanács utolsó ülésén sajnálatos módon nagy többséggel nem fogadta el a 25%-os új forrást, nem fogadta el, hogy más programból is forrásokat használjon föl, de csak, hanem csak az Erasmusból. Ez elfogadhatatlan a számomra. A parlament mindenképpen más megoldást kér. Mindjárt befejezem. A Kreatív Európa területén kevés a forrás, és nincs kommunikáció, vagy nem jó a kommunikáció a irányítók között. Ez számunkra fontos és aggályos kérdés. Köszönöm szépen, Jiménez Barbát. A kulturális örökségről szeretnék beszélni, és a tudomány is minden európai kulturális örökségének a része kell, hogy legyen, pillérek építésére van szükség az európai identitás megépítéséhez. Olyan időszakban, amikor borzasztóak az utak, a kommunikáció, van, ahol se út, se internet nem érkezik meg, és az európai tudomány létezik, és fontos kapcsolatot kell kialakítani a tudósok között, hiszen a felfedezéseket, a kutatási eredményeket meg kell, hogy osszuk. Ön szerint eléget teszünk azért, hogy az európai állampolgár ezt a tudományos örökséget érezze, és tudjon róla, és tudja használni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Sontes úr. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Köszönöm szépen a beszámolót. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt bizonyos politikailag ellentmondásos dolgokkal is foglalkozni kell. Görög ország Ban a, az okori görögöknél a dialektika nagyon fontos volt. És a zenéről is nagyon nagy örömmel hallottam, sajnos most nincs időnk arra, hogy pontosan ezt kielemezzük. Nézzük a dialektikát. Itt egy dialógusról, párbeszédről van szó. Sajnos nem tudok mindenre kitérni, amit ön említett, de lenne néhány kérdésem. Elsőként elolvastam a szöveget, és az elemzése szerintem ezen a területen nagyon jó volt. Említette a képzés szerepét, az európai identitás alakításában, erősítésében. A kérdésem az, hogy mi ez az európai identitás ön szerint, biztos úr? Ez, ami a szerződésekben foglaltatik, vagy az értékek például a versenyképesség, a szolidaritás, demokrácia vagy egy irányú út, költségvetési szigor, tehát ezekre szeretnék választ kapni. A szövegek meglehetősen általános jellegűek, és itt eseti kérdések is felmerülnek. A második kérdésem vannak bizonyos problémák, amelyek elsősorban a képzéssel függnek össze, és amelyek hátrányt, hátrányban vannak. A közoktatás alulfinanszírozását említeném konkrétan, illetve bizonyos képzési programok nem kellő finanszírozását, és ebből fakad az, hogy nem rendelkezünk megfelelően jól képzett tanári gárdával. Legalábbis Görögországban ez problémát jelent. Tudom, hogy Franciaország is küzd ilyen problémákkal, tanárhiányjal. Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan probléma, ami a megtakarítások, a megszorítások, a programok alulfinanszírozásának a következménye a harmadik kérdésem. Említette a közös értékeket az oktatás területén. A minősítések, a képzettségek kérdése is felmerült. Amit az iskolák tanítanak, ez mennyiben kapcsolódik az értékekhez, a szociális érzékenyítéssel. Tehát ezt hogyan lehetne hatékonyabbá tenni? Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Pilt asszony. Pardon. Euh, sur, euh, sur le Köszönöm. A digitális világgal kapcsolatban azt gondolom, hogy a régi módszerekhez kell visszatérni Franciaországban megpróbáltuk eh, valójában már az általános iskola elejétől kezdve eh, eltörölni a szorzótáblákat, stb., és aztán eh, rájöttünk, hogy ez így nem működik. Eh, aztán eh, látjuk azt, hogy eh, a fiatalok állandóan SMS-eznek, interneten lógnak, és nem tanulnak meg tisztességesen írni, rövidítve tudnak csak írni, és otthon már minden ilyen eszköz rendelkezésre áll. A tanárok és tanítók az alapot kell, hogy megtanítsák, nyilvánvalóan keresni az interneten könnyű ehhez a, az elmélyítéshez. Aztán az európai tanulói kártyáról kérdeznék még Eh, amely eh, eh, lehetővé tehetné, hogy nem teljesen értettem meg, hogy különböző iskolákba menjenek, és aztán az, is, az egyetemek osztályozásáról beszélnék. Európának erősebbnek kellene lennie az egyetemek körében, Franciaországban megpróbálnak az egyetemek együtt dolgozni. Eddig ez nem igazán működött, mert minden nagy egyetem megpróbálja saját specialitását különlegességét őrizgetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. És mielőtt a biztos úrnak megadom a szót a válaszolásra, nekem is lenne egy kérdésem. Reméltem volna, hogy ezt felteszi. Ha a bizottsági közleményt, illetve a fact sheetet elolvassuk, akkor ebből néhány kérdés felmerül a Kreatív Europe program jövőjét illetően. Itt ez egy új támogatási programot jelent a kultúra területén, és egy követő program a médiával kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a bizottság egy olyan irányban gondolkodik, miszerint a Creative Europe programokat egymástól szétválasztják, lesz egy audiovizuális terület és egy kulturális terület. Itt az Erasmus programról is beszélt ennek erősítésről, de a Kreatív Európa programhoz ez hogyan viszonyul, illetve a két részprogram hogyan viszonyul egymáshoz, hogyha erről hallhatnánk további részleteket, hogy a bizottság milyen irányban gondolkodik. Megadom most Navracsis úrnak a szót, és eh, ha lehet, akkor próbálja meg ezt négy percben megtenni, tudom, hogy nem könnyű. I will be very disciplined just. Köszönöm, próbálok fegyelmezett lenni azért, hogy eh, több idő maradjon a következő kérdéskörre. Ezt mindannyian tudják, hogy az MFF-nek még csak az első változatai készülnek mostanában. Tehát ott még elég képlékenyek a dolgok, változik a helyzet. De abban elég nagy konszenzus van, hogy több anyagi támogatást adjunk az Erasmus Plusnak. Ez az általános támogatás elég jól látszott a Göteborgi szociális csúcson is, a tagállamok körében, és azt gondolom, hogy ez fontos. Én minden esetre számítok önökre, természetes szövetségesnek tartom önöket. Nyilván én harcolok azért, hogy több pénzt kapjon az Erasmus Plus, mert nagyon ambiciózus céljaink vannak, és szeretnénk kiterjeszteni az Erasmus Plusnak a hatókörét más társadalmi csoportokra is, a kevésbé hogy mondjam, kevésbé jómódú gazdasági hátterű csoportokra, tehát hogyha a társadalmi piramist nézzük, akkor az alja felé is próbáljuk kiterjeszteni az Erasmus, tehát ne csak a felső középosztály, hanem az alsó középosztály vagy a szegényebbek is tudjanak ebben részt venni. Diákmobilitási program igen, de valójában a diákmobilitás egy jó eszköze annak, hogy a társadalmi befogadás és a társadalmi egyenlőség egyenlő, nőjön, az egyenlőtlenség pedig csökkenjen, és így lehetőséget szeretnénk biztosítani a kevésbé szerencsés hátterű gyerekeknek is. Sajnos most egy mikrofon nélküli kérdést hallottunk. Erre a válasz szeretnénk igen a más a középiskolás gyerekeknek is mobilitás lehetőséget adni a tuning eh, programmal együtt, ami egy sikeres program. Szeretnénk eh, tehát eh, újra bevezetni a, a középiskolás diákok mobilitását is. Ami pedig a fake news problémakört illeti, és az egész digitális szubkultúrát, itt most arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk megtanítani a gyerekeknek a kritikus gondolkodást, mert azt gondolom, hogy a kritikus gondolkodás az egyik legjobb fegyver a hamis hírek ellen, betenni mindezt a nemzeti tanmenetekbe, de nem csak a formális oktatásban, hanem az informális és nem formális oktatásban is ehhez felhasználjuk a szokásos szakpolitikai eszközeinket, workshopokat eh, szervezünk eh, a munkacsoportokban, és megpróbáljuk a legjobb gyakorlatokat terjeszteni a tagállamok eh, körében ahhoz, hogy fellépjünk a félrevezető a fake news ellen. Ami a kreatív iparágat illeti, ez megint egy fontos kérdés, és a copyright reformmal együtt, a szerzői jogok reformjával együtt azt gondolom, hogy a ágazat képviselőivel együtt működve könnyebbé tudjuk tenni az ő életüket. Egy gyors áttekintést adtunk az eddigi fellépésünkről egy jelentésben, és ebben a jelentésben szerepeltek olyan kitételek, hogy az innováció előmozdítása, a kulturális kreatív ágazat termékeinek digitalizálása, különböző díjak, az ifjúság szerepének előmozdítása, a kulturális örökség védelme, mint további fellépés, ezek azok, amelyeket eddig, eh, amelyik mellett eddig elköteleződtünk. Egy koncepcionális keretet eh, hozunk létre a kulturális és kreatív eh, üzletágnak. Azonban tudni kell, hogy ez egy kereszteződésben van, itt keresztezi egymást az iparpolitika és a kulturpolitika, és néha ellentétesek az álláspontok, és nehéz egy koherens keretet létrehozni, ezért olyan lassú a haladás ezen a területen, de azt remélem, hogy a kulturális kreatív ágazat és az abban tevékenykedő közösségek számára tudunk hasznos dolgokat tenni. Ami az Európai Szolidaritási Testületet illeti, a tanácsban értünk el, elértünk egy egységes álláspontot, és azt remélem, hogy a trilógus során is sikerül majd megfelelő eredményeket elérni. Elhangzottak érzékeny kérdések, például a földrajzi kiterjedése a programnak, erről volt itt szó a parlamentben és a tanácsban is, de teljes mértékben nyitottak vagyunk arra, hogy kompromisszumokat készítsünk, és hogy önöket is támogassuk abban, hogy itt is létrejöjjenek a kompromisszumok, majd hogyha a trialógust elkezdjük. Az Európai Kulturális Örökség éve lesz a következő év, ami egy nagyszerű lehetőség arra, hogy újra felfedezzük a kulturális örökségünket. Ezért is akarok én a helyi és regionális szintre koncentrálni, mert helyi szinten keletkezik a kulturális örökség, és nem ismerjük egymást, egész egyszerűen nem ismerjük egymást. Egy spanyolnak fogalma sincs, a bolgár kultúra alapelemeiről például. És nagyon fontos olyan hagyományok léteznek, amelyek összekötnek minket, anélkül, hogy tudjuk, hogy ez a közös, örökség része. Ha alaposan megvizsgáljuk ezt, akkor, akkor látjuk majd, hogy mennyi sok közös van bennünk. Ezt kell újra felfedezni, ezt, a, ezt az örökséget, és eh, megmutatni a, az örökségnek a különböző elemeit. Ezért is gondolom azt, hogy a jövő év az helyi szinten kell, hogy lejátszódjon nagy részt, ami egy nagy lehetőség lesz a helyi közösségek számára, mert különböző lehetőségeket kapnak. Ami az európai önazonosságot illeti, ez egy érdekes kérdés. Az európai azonosság az egy általános keret, amelynek egyébként sok rétege van. Van egy nagyon specifikus helyi tudat, aztán van egy kevésbé specifikus, általánosabb regionális azonosság tudat és aztán van a nemzeti szint, az európai pedig még ennél is magasabb, és még kevésbé specifikus. Nem tudom definiálni, hogy mi az európai azonosság, de az alapvető életjelenségeket gyakran nem tudjuk definiálni. Például az életet sem, de a halált sem. Nem tudjuk ugyanígy az európai azonosságot sem definiálni, de tudjuk mégis, hogy mi az érezzük, hogy mi az. Érzünk egy szolidaritást, valami megmozdul bennünk, hogyha látunk egy régi görög épületet, úgymond ismerősnek hat és vannak közös hősei az európai azonosság tudatnak. Arisztotelész nem csak görög, hanem európai is. És nagyon sok olyan hős és fontos személyiség, valamint épületek, régi kultúrák, az ókori görög kultúra az nem csak Görögország része, hanem az európai kultúra része is. És ezek azok az elemei, ezek az elemei az európai eh, identitásnak. Eh, megpróbálunk eh, befogadók lenni, de kell, hogy legyen egy, egy szilárd gerince ennek az azonosság tudatnak, ezért is fontos az európai örökség. Az oktatás, oktatás dolgát visszaveti a visszavetik a megszorítások, sajnos azt látjuk, hogy Európa hátra szorul, az amerikai és ázsiai térség előttünk jár az oktatásba való befektetésekben, beruházásokban. Mindig hangsúlyozzuk azt, hogy többet kell szánni az oktatásra, és ráadásul mindezt okosabban kell tenni, mert az, hogy több pénz van, az önmagában nem elég, hanem értelmesebben kell befektetni ezeket a pénzeket, ezért is szervezünk egy oktatási csúcsot. Ennek az egyik témája az oktatásba való befektetés lesz, és nem csak az érdekelteket hívjuk meg, hanem más szakpolitikai területek minisztereit is, azért, hogy beszéljünk arról, hogy hogy lehet okosabban és többet szánni az oktatásra. Ami az alapvető készségeket illeti, itt nem csak a technikai készségekre gondolunk, bár azok fontosak, és itt eh, most utalnék az ön hozzászólására. Azt gondolom, hogy a a, a szociális készségekkel és az alapkészségekkel is gond van. Tehát például írni, olvasni, számolni tudás. E, tudjuk azt, hogy e, sok e, fiatal európainak és minden negyedik európainak komoly problémája van a számolással. Tehát az iskoláknak meg kell tanítaniuk ezeket a készségeket. A, a, a digitális készségek csak ezekre épülhetnek rá, miután megtanítottuk a gyerekeknek ezeket az, ad, az, ezeket az alapkészségeket, és, és, és itt hangsúlyozni kell a szociális készségeket is, mert a társadalmi változások az iskolára hagyják azt, hogy az iskolákban beszéljenek a gyerekeknek a társadalmi életről, arról, hogy hogyan lehet konszenzust elérni, hogyan lehet konfliktusokat kezelni, és azt gondolom, hogy az iskoláknak alapvető szociális készségeket is kell tanítaniuk, amelyeket korábban családokban tanultak meg, de azt gondolom, hogy és sajnos az iskoláknak most nagyobb szerepet kell játszaniuk ezen a területen. Az európai ö, oktatási kártya és a digitális stratégia. Mi most azon dolgozunk, hogy össze az e- papírmentes e- e- Erasmus, az Emrex, illetve a hallgatói kártya vagy diákigazolvány kérdését összeboronáljuk. Automatikus csere a résztvevő egyetemek között a diákadatokban, és megpróbáljuk ezeket a projekteket kiterjeszteni, hogy megengedjük az európaiak számára, hogy hozzáférhessenek szolgáltatásokhoz az összes egyetemen, a fogadó egyetemen is. Ez jó lenne, hogyha probléma nélkül menne az egyetemek között mobil applikációval, QR kóddal vagy más eszközökkel a kísérleti projekt első része most készül el a három Erasmus Plus projekten belül, és az EIDS eh, e-kárdot, EIDS-nek eh, e megfelelő e-kárdot fogjuk eh, használni erre. Culture? ami pedig a Digital for Culture programot illeti. Ez egy olyan stratégia, amely a kultúrát és a digitális világot hozza össze, és ennek hat célkitűzése van. Az első az az, hogy szélesebb legyen a hozzáférés a kultúrához, aztán a kulturális örökség előmozdítása a digitális projektek megjavítása. That's the fourth. A tehetséggondozás, kulturális KKV-k pénzhez segítése, illetve az európai soft power előmozdítása, valamint a kreatív Európa és a digitális Európa közti különbségek csökkentése 2014-ben az én személyem miatt váltak el ezek a dolgok. Én azt, jelente, azt remélem, hogy a következő biztos kevésbé nehéz háttérrel, eh, és mert ilyen hát kevésbé, hogy mondjam, súlyos háttérrel érkezik, és ezért önök eh, lehetővé teszik számára, hogy eh, mind a két területet felügyelje. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság szövegét én úgy értelmeztem, hogy a két területet szét kell választani, de így rendben van. Nos, akkor a második forduló következik. Ez az volt a leghosszabb 5 perc az életemben, de azt hiszem, hogy nagyon szükséges volt, hogy ezeket a fontos válaszokat meghallgassuk a biztos úrtól, és a következők jelentkeztek hozzászólásra, és le is zárom a listát. Jevski, Julie Ward, Frau Sodrova, Herrn Benta, Herrn Nikov und Frau Libacska. és Szver úr még végezetül. Sztajevszki urat mondtam. Nos, tehát akkor a második forduló következik. Én kérek mindenkit, hogy egy percben tegyék fel a kérdésüket, hogy a biztos úrnak legyen ideje válaszolni. Sztajevszki úrral kezdjük. Köszönöm szépen. A Brexit-tel kapcsolatos lenne a kérdésem. Tudom, hogy eddig meglehetősen lassan haladtak a tárgyalások, de ez nagyon fontos az Erasmus Plus szempontjából. Tudjuk, hogy az oktatás egy nagyon fontos terület az Egyesült Királyság számára a Brexit kapcsán, hiszen az Erasmus is nagyon széles körben vették igénybe a diákok és fordítva is. Tehát ön hogyan látja a folytonosságot a program kapcsán, és ami a szellemi tulajdonjogokat illeti. Számos szerződésünk van műalkotásokkal kapcsolatosan az Egyesült Királysággal a Brexit tárgyalásokat követően. Hogyan lehet biztosítékokat szerezni, hogy ezek a szerződések továbbra is fennálljanak. Köszönöm szépen, Julie Watt. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Meglehetősen csalódtam, hogy a hat szakpolitikai ajánlás a bizottság részéről nem tartalmaz konkrétumokat az alapszintű művészeti tevékenységek tekintetében. Itt a participatoriális művészetek vagy művészcserékkel kapcsolatosan. A kulturális örökség évére tekintettel nagyon jó lenne, hogyha a nem túlságosan dicséretre méltó múltunkkal is foglalkoznánk, az ebből fakadó örökséggel, a különböző közösségek esetében erősen megnyilvánulnak rasszista, xenofób jelenségek, nyomások, például a judeo-keresztény örökséget említhetném, vagy a muszlim örökséget, a az orvostudomány, a csillagászat területén például, vagy az építészet területén. Az egy, találmány vagy újítás fogalmára szeretnék utalni. Szerintem nagyon sok fiatal embert felháborított a Brexit, és ők szeretnék megőrizni az európai társaikkal való kapcsolatot. Köszönöm szépen. Sodova asszony. Uh, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr a prezentációt. Egy tájékoztatást szeretnék adni az Európai Szolidaritási Testületről. Most tárgyaljuk a rendeletet. Előadónk nincs itt. Mindent megteszünk azért, hogy együtt tudjunk működni, és gyorsan tudjunk haladni a jelentéssel. Körülbelül 200 módosító indítványt kaptunk. Új programról van szó, ugye ön is nem hallott, ha, hallhat ezt itt, tehát új programokról van szó, és azt nem akarjuk, hogy elveszítsük mindazt, ami már megtörtént, és ami már működik az Európai Önkéntes Szolgálat területén. Az önkéntességet értékként kívánjuk bemutatni, a célokat és az elveket kívánjuk lefektetni az új program tekintetében. És a cím tekintetében is vannak fenntartásaink. Reméljük, hogy jó lesz az együttműködés, jó lesz a jelentés a tárgyalásokhoz, a tanácsal és a bizottsággal. Köszönöm szépen. Felter úr. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne. Tegnap adták át az első díjakat, és a kérdésem az, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja támogatni azt, hogy a fogyatékossággal élők, vagy a hátrányos helyzetűek is részehessenek a sportban a matchfixing, tehát a labdarúgásban való visszaélések témájával is foglalkozik a mi szakbizottságunk. Milyen, mire, mikor számítja arra, hogy ez ezzel kapcsolatos megállapodás hatályba lép, és mi, hogy elkerüljük azt, ami ezen a területen történik. Köszönöm szépen, Nikov kolléga. Господин комисар, искам да благодаря за вашето... Köszönöm, biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy eljött a mai eszmecserére a szakbizottságunkhoz. A kérdésem a önkéntes programokon való részvételhez kapcsolódik. Az Európai Szolidaritási Testület kapcsolatban ugye fönnáll az a szándék, hogy a különböző rendszerekkel kapcsolatos kompetenciákat és a nem hivatalos programban szerzett kompetenciákat értékeljük. Kérdezem, hogy a bizottság ugye 18-tól kívánja a programot bevezetni. Az Európai Önkéntességi Szolgálat keretében szerepel a fiatalok értékelése, és az a kérdésem, hogy ott már van egy bizonyos fiataloknak adható igazolvány, hogy miért nem tudjuk ezt a rendszert kiterjeszteni. A következő kérdésem az új kezdeményezéshez kapcsolódik, hogy vannak-e mennyiségi, hogy nem gond -e, hogy inkább mennyiségi kritériumok vannak, és nem minőségiek. Herzlichen Dank, Herr Zamitimis, bitte. Köszönöm, Zamitimis kolléga. Köszönöm, hogy itt lehetek. Az vitán felül áll, hogy a kulturális örökségünk a mindennapunk része. Málta egy különleges helyzetben lesz, mert Valetta lesz a kulturális fővárosa Európának, és ez egybeesik majd az Európai Kultúra évével. Az én kérdésem az az, hogy hát egyrészt nagyon örültem azoknak az utalásoknak, amelyeket ön arra tett, hogy a kritikus gondolkodás, a kritikus készségek szükségesek, illetve a, a hamis hírek, a fake news elleni fellépés, a médiával való tudatosságon keresztül. Kérdés, a bizottság mennyire készül fel arra, hogy a mesterséges intelligencia területén komoly áttörések, várhat, áttörések várhatók, illetve meg kell tanítani az embereknek azt, hogy az szabadság, emberi jogok az identitásunk része, ezt be kell csatornázni az oktatási rendszerbe, mert amikor erről nem beszélünk, akkor nincs lelke az oktatásnak, és kimarad belőle egy csomó nagyon hasznos dolog. Köszönöm, Libacska asszony. Za mm, komunikaty, nie tylko ten ostatni. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr a tájékoztatást. Nagyon fontos az oktatás, a képzés, ez egyre fontosabbá válik. Nagyon örülök, hogy elmondta, hogy mennyire fontos hogy a hátrányos helyzetűek számára is hozzáférhetővé tegyük a különböző programokat. Ugyanis itt komoly különbségek vannak a különböző forrás felhasználások között, nem mindenki tud élni ezekkel a forrásokkal, és a jövedelem különbségek is meghatározzák, hogy az abban a tagállamban, ahol tanulnak, hogyan tudnak megélni. És azt hiszem, hogy nem feltétlenül beszélhetünk korszerűsítésről. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy az összegeket kell növelni. Az informális képzés és az élethosszig tartó tanulás is rendkívül fontos. To jest rzeczywiście budowa fundamentów pod europejską ami a tudományos életet illeti, itt az, nagyon fontos, hogy az alapokat megteremtsük, és a bolonyához járult hozzá. Köszönöm szépen, Bocskor asszony. A prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy végre konkrét lépések kerültek megfogalmazásra a diplomák kölcsönös elismerése kapcsán. Ezt egy nagyon fontos lépésnek tartom, és egy nagyon fontos előrelépésnek ebbe, ezen a téren illetve szintén kiemelném, amiről eddig nem volt szó, hogy ugye a bizottság célul tűzte ki, hogy az anyanyelv mellett két másik nyelvet is el kell ezt sajátítani 2025-re a középiskolát befejezőknek és ez megint csak nagyon fontos, főleg több nemzetiségű, többnyelvű társadalmak és közösségek esetében, illetve hát ez az alapja a a nemzetiségek közötti, népek közötti kölcsönös tiszteletnek is, hogy ismerjük és tudjuk egymás nyelvét. És itt az európai oktatási térséggel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ugye ebbe beletartoznak az Euró- a keleti partnerség országai is. Mennyire tud, megvalósítható ennek a, ezeknek a programoknak a kiterjesztése a keleti partnerség országaira, és hogyan tudják ezt befolyásolni? Köszönöm. musste gerade noch auf die Übersetzung warten, bis... Sajnos meg kellett várnunk a tolmácsolás végét, azért uh, hallgattam. Sver kolléga. Za besedo. Hvala komisarju, da se ponovno držil Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre, és szeretném megköszönni a prezentációját is. Önné a legjobb portfólió a bizottságban. A, nem az Erasmus Plus-ról szeretnék beszélni. Láttam egy tanulmányt, amiben olyan javaslatok szerepeltek, hogy az Ugye az Európai Bizottság egy digitális platformot fog felállítani, egy szoftver gyakorlatilag, amit az intézmények, oktató, oktatási intézmények használhatnak majd. Fontos ez, hiszen a nyílt forrású online programok rendkívül fontosak, és egyre nagyobb a jelentőségük. Úgy gondolom, hogy ezek a digitális források egyre fontosabbak lesznek a jövőben a klasszikus, hagyományos forrásokhoz képest. Fontos, hogy a bizottság kezdeményezéseket tegyen ezen a területen is, és így ki tudja alakítani ezt a digitális platformot, amit az intézmények majd tudnak használni ingyenesen. Köszönöm szépen. Biztos úr, ismét eh, öné a lehetőség, hogy eh, ezeket a kérdéseket, eh, amelyek hogy közel állnak hozzánk, megválaszolja. Köszönöm szépen. on Brexit. A brexit kapcsolatban ugye nem lehet tudni, hogy mi fog történni, a tárgyalásoktól függ, a tárgyalás folyik, a pozíciók változnak, nem tudjuk, hogy a tárgyalások mit hoznak nekünk. Meglátjuk. A tárgyalások végéig Természetesen, ahogy a szerződésben szerepel, az Egyesült Királyságnak teljes joga van, teljes jogosultságú tagja az Európai Uniónak, úgyhogy az Erasmus Plusnak is részese, mindenki használhatja a, ezt a lehetőséget, hogy az Egyesült Királyságban és az ottani egyetemeken tanuljon. Mindaddig, amíg az Egyesült Királyság elhagyja az Uniót és majd meglátjuk, hogy a tárgyalások hogyan zárulnak le. Szerzői jogok. Igen, ez egy teljesen legitim kérdés. Mi fog történni a szerzői jogreformot követően, illetve amikor az hatályba lép, de még ez nem következett be. Amennyire tudom, több mint ezer módosító indítvány készült az Európai Parlamentben a szerzői jogi reforma kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy még nagy út áll előttünk nem tudom, hogy az Európai Parlament a szerzői jogi reformot egyáltalán ezen mandátum alatt el fogja elfogadni. Nagyon lassú a folyamat, nagyon bonyolult, sok ellenérdek, sok módosító indítványt nyújtottak be. A jogbiztonság be fog következni, mint már esetekben is, amikor egy jogszabály hatályba lépett akkor lesz egy szankciórendszer, és a teljes apparátus föl fog állni, amely a jogbiztonságot garantálni tudja majd az új helyzetben, de még erről nem beszélhetünk, még távol vagyunk ettől. Művészet a gyökereknél, hogyan lehet a művészetet a legalsóbb szinteken is segíteni. Mindent megteszünk a Kreatív Európa kezdeményezéssel. Európa egyszerűen túl nagy a legfontosabb erő, illetve túl nagy ahhoz, hogy, a, hogy az EU legyen a legnagyobb támogatója az alapszintű oktatás, alapszintű művészeti kezdeményezéseknek. Szerintem a helyi, a regionális és nemzeti közösségek kötelezettsége ez. Az EU tud támogatást adni, forrást adni, de ez csak egy keret, vagy egy kiegészítő pénzügyi támogatás lehet. Ahol tudunk segíteni, az az, hogy segítjük a művészeket arra, abban, hogy külföldre mehessenek, hogy határon átnyúló együttműködéseket alakítsanak ki, tudjuk segíteni őket abban, hogy mobilisak legyenek. Ez az európai dimenzió, mindig a, fölmerül a probléma, amikor kisméretű projektekről van szó, hogy Európa egyszerűen túl nagy az ilyen helyi kisméretű projektekhez. Kialakítottunk már határon átnyúló együttműködést, alapvetően a ilyenfajta művészeti tevékenységek támogatása helyi, regionális és nemzeti szintre tartozik. Én egyáltalán nem szeretnék olyan benyomást kelteni, hogy az európai kulturális örökség ez egy exkluzív valami, ami kizárná a más kultúrákkal való interakciót vagy befolyást. Például Bosznia itt van Európában, a muszlim közösség nem csak fontos, jelentős közösség az országban, hanem egy nagyon ősi, régi közösség. Több mint 500 éve vannak ott, élnek ott. Szerintem teljesen egyértelmű a bosnyák nép számára, de a horvátok számára is, hogy a muszlim befolyást fogadják be az ők, az ő zsidó-keresztény kultúrájukba, ha így lehet fogalmazni a különböző befolyásokról, kultúrák befolyásairól lehet beszélni, arról is, hogy az európai kulturális örökséget mennyire befolyásolták más kultúrák. De én tényleg azt szeretném, hogy a helyi közösségek kapjanak lehetőséget arra, hogy a dicsős vagy nem dicsős kulturális örökségüket mérjék fel. Ez egy tesztje a helyi közösségnek, mennyire erősek, mennyire aktívak, és az összes kézzelfogható és nem kézzelfogható kultúrás örökségi elemet megvitathatják. A fiatalok nem szeretik a Brexitet. Ez egy Egyesült Királyságbeli döntés, ez nem a mi döntések van. Lehetnek mérgesek, mi is mérgesek vagyunk e, emiatt, de hát ez egy legitim döntés. Mikrofonon kívül hangzik el a kérdés. Válasz, igen, nem csak a fiatalok, igen, vannak nem túl fiatalok is, akik mérgesek a, a brit Brexit döntés miatt. Ez a helyzet. hogyan lehet támogatni a fogyatékossággal élő embereket a sport területén. Vannak már Erasmus Plus projektjeink, a sporttevékenység, sportklubok támogatására vonatkozóan, melyeknek a célja a fogyatékossággal élő személyek bevonása. Már három díjat adtam át tegnap, és az egyik konkrétan a fogyatékossággal élő személyek bevonásában és aktív sport élet területén működő kezdeményezés volt. Új információ e tekintetben még nincsen. A jó kormányzás a sportban. Itt 45 szervezet pillanatnyilag már aláírta a nyilatkozatot, Folyamatosan hívunk már fel más szervezeteket is arra, hogy csatlakozzanak a nyilatkozathoz. Európai Szolidaritási Testület. A kritériuma alapvetően ugyanaz, mint az Európai Önkéntes Szolgálatban. Európai Szolidaritási Testületnek saját költségvetése lesz, jogalapja szerintem egy erősebb alap, a stabil jövőhez, mint ami a korábban, mint amivel az Európai Önkéntességi Szolgálat rendelkezett. Úgy gondolom több, több pénz, stabilabb jogalap, ez jó mindenkinek, és az önkénteseknek is. Audiovizuális intelligencia, képzés, teljesen egyetértek azzal, hogy az értékek oktatása nagyon fontos, most készül egy közlemény a oktatási értékekről. Mostanában láttuk azt, hogy mennyire fontos ez, hogyha kohézívabb társadalmakat akarunk Európába, hogyha valós európai közösséget akarunk építeni, annak az alapját a, a közös értékeinkkel, hogy képezik. A mesterséges intelligencia nehéz kérdés, mert változik, mindig új innovációkat látunk. Az oktatás próbálja tartani ezt a ritmust a technológiai innovatív változásokkal, de az egyik legnagyobb probléma a oktatási rendszerek merevsége. Ezért szeretnénk az oktatás célját a flexibilisebb képességekre átirányítani, azért, hogy föl lehessen készíteni a fiatalokat arra, hogy ők maguk könnyebben tudjanak alkalmazkodni az innovációs eredményekhez. Hátrányos csoportok oktatása, az Erasmus Plus-t használjuk erre, ezért is akarunk több pénzt szerezni az Erasmus Plus költségvetéséhez, mert a szociális hatály szeretnénk kibővíteni, és több hátrányos helyzetű csoportot szeretnénk bevonni az Erasmus Plus-ba. Teljesen egyetértek önnel. Az Erasmus nagyon fontos diákmobilitási lehetőség Közép-Európában, Dél-Kelet-Európában sokszor jelentős erőfeszítést kell tenni azért a családnak is. Májusban lesz Párizsban egy találkozó, ott majd meg tudjuk beszélni ezeket a kérdéseket. Európai Oktatási Övezet jelenleg ez csak az EU országokra korlátozódik, de az Erasmus Plus földrajzi hatája az túllép az Európai Uniós országokon. Néhány szomszédos ország is részt vesz abban, úgyhogy az Erasmus Plus eszközt lehet itt használni. Köszönöm szépen. Ja, fin- Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, hogy ma ilyen részletesen bemutatta a területét, illetve válaszolta a kérdésekre. Ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt. Számos pontot érintettünk, ami a mostani ciklus végéig terjedő másfél évben elkísér minket, és ezekről majd még további vitákat folytatunk, például az Erasmus Plusról, a Kreatív Európa programról, úgyhogy most még egyszer szeretném hangsúlyozni azt a kívánságunkat, kérésünket önfelé, hogy a jövőbeni programokra vonatkozó javaslatokat minél előbb megkaphassuk, hogy kellő időnk legyen, legyen még a jelenlegi ciklusban, hogy a parlament az első olvasatban valamit le tudjon tenni az asztalra, az első elképzelésünket meg tudjuk adni, hogy az új parlamentnek ne, kezdjen, ne kelljen mindent ismét előről kezdenie. Tudom, hogy nem könnyű ez a dolog, hiszen Öttinger biztos úr abban állapodott meg a parlamentben, hogy a számokat eh, először májusban kapjuk meg, és eh, múltkor is számok nélkül eh, tárgyaltunk, hiszen itt végül is a programok struktúrájáról van szó. Itt mi kerüljön bele az egyes programokba, az Erasmus mely részei hogyan állnak össze, hogyan alakuljanak a százalékos arányok, milyen célokat fogalmazunk meg a programok számára. Ezekről szerintem a konkrét számok nélkül is már lehet vitát folytatni. Éppen ezért mi azt szeretnénk öntől kérni, hogy minél előbb, ha lehet, kapjuk meg ezeket a javaslatokat, még akkor is, hogyha az MMF, MFF számai még nem állnak rendelkezésre ugyanis így tudunk mi felelősség teljesen eljárni, és nem hagyományozunk valami olyasmit a következő parlamentre, amit már megkezdhettünk volna mi magunk is. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer köszönjük, hogy ilyen konstruktív brit dialógusban részt vehettünk önnel. Köszönjük. Thank you.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 we wait a few minutes for... Még néhány percet várunk, hogy a képviselők megérkezzenek, de miután eléggé hosszú volt az előzetes, az előző megbeszélés, gondolom, hogy többeknek itt gyorsan ki kellett szaladniuk a szünetben a mosdóba vagy máshová. So, ich denke... Azt hiszem, akkor kezdhetünk. Egy kicsikét szorít minket az idő, és szeretnék mindenkit üdvözölni a mai ülésünk második részében. Remélem, hogy a képviselők ismét visszatérnek, legalábbis ezt ígérték. Tajani úr az elnökök konferenciájának támogatásával úgy döntött, hogy ezen a héten egy afrikai hetet szervezünk, hogy az Európai Parlamentet jobban megismertessük az Abidjanban november 29-30-án tartandó Afrika-EU csúcs előtt, és azok a szakbizottságok, amelyek ezen majd részt vesznek, éppen ezért a napirendükre tűztek egy találkozót az afrikai kapcsolatok témakörében ezen a héten. A mi szakbizottságunk is így tett, hogy áttekintsük a kulturális, oktatási kérdéseket az EU-Afrika kapcsolatok területén, illetve a fiatalok politikában, társadalmi életben való részvételét és éppen ezért most meghallgatjuk a különböző képviselőket, először is a bizottság részéről. Az UNESCO képviselője is itt lesz, illetve a pán-afrikai parlament delegációja, illetve a nigériai nemzetgyűlés képviselője. És remélem, hogy ez a munka a jövő szempontjából hasznos lesz. Tehát akkor az Európai Bizottság részéről Morel asszony előadásával kezdjük. Ő az EAK főigazgatóság nemzetközi együttműködésért felelős osztályvezetője. Ő most velünk együtt áttekinti, hogy milyen új lendületet adhatunk az Afrika-EU partnerségi kapcsolatoknak, különös tekintettel az oktatás területére. Tíz percben megadom neki a szót, és utána a további meghívottak kapnak szót. Tehát Morel asszony, megadom a szót, örülünk, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk annak bemutatására, hogy a bizottság mit tesz elsősorban az oktatás, de a kultúra területén is afrikai kapcsolatunk van. Ez az együttműködés nem új, már több évtizede együttműködünk Afrikával, és most kifejezetten arról szeretnék szólni, hogy Afrika milyen szerepet játszik az Erasmus Plus programokban a felsőoktatási területen, az Európai Bizottság pedig egyébként közreműködik az alap és a közép oktatás területén is Afrikával. Nézzük, hogy milyen prioritásaink vannak az afrikai kapcsolatainkban. Ezek a területek egymással szorosan összefüggnek, tehát nyilván az irányítást kell segíteni, meg kell erősíteni a jogállamiságot, el kell kerülni a konfliktus helyzeteket, a válságokat meg kell előzni, a fenntartható fejlődést kell segíteni, a migrációt, a mobilitást kezelni kell, és ehhez megfelelően felkészült szakértőkre van szükség. A partnerségi kapcsolatokban, tehát ezek a területek az EU-Afrika kapcsolatokban szorosan összefüggnek. Az EU a legnagyobb donor az oktatás területén Afrikában. Elsősorban költségvetési támogatásokban nyilvánul ez meg több afrikai ország számára. 29 afrikai ország határozta meg az oktatást fő prioritásként, amikor az EU támogatások felvételéről beszélünk. Az EU a tervek szerint 1,4 milliárd EU-t, eurót kíván befektetni az oktatásba, a szakképzésbe, elsősorban a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok számára, lányok és kisebbséghez tartozó számára. Az oktatás nélkül ugyanis ők nem képesek megfelelő tudás birtokába jutni, megfelelő szakképesítésre szert tenni. Az EU támogatása számos kezdeményezéshez járul hozzá a Világbank által támogatott globális oktatási programokhoz, az otthonukat elvesztettek megsegítése érdekében. Az Erasmus Plus-ra rátérve a jelenlegi programidőszakot elejétől fogva nagyon fontos résztvevője az Erasmus Plus programoknak a felsőoktatásban. Különféle módon vonjuk be az afrikai egyetemeket. Az afrikai egyetemek részesei a nemzetközi kutató hálózatoknak Nagyon fontos, hogy ne maradjanak ki az ilyen hálózatokból, és az Erasmus Plus egy igen erős eszköz e tekintetben. Nagyon komoly érdek fűződik ehhez nem csak Afrika részéről, hanem Európa részéről is, hogy együttműködjünk afrikai országokkal. Szeretnénk az oktatás színvonalát javítani, vonzóvá tenni az afrikai egyetemeket a hallgatók számára, és ehhez olyan oktatási programokat alakítunk ki, amelyek magasabb színvonalúak, és jobban figyelembe veszik az adott piac igényeit, a munkaadók igényeit, tehát általában a társadalmi igényeket. Az Erasmus Mobility program 2014-ben indult, 2015 óta pedig kb. 10 ezer mobilitást tudtunk támogatni, ösztöndíjak révén afrikai hallgatók, illetve oktatók számára, akik Európában tanulhattak, illetve működhettek, illetve a európaiak is részt vehettek afrikai egyetemeken, különféle programokban, tehát ezt kívánjuk megkétszerezni az jelenlegi program időszakban. Tehát a mobilitásra helyezzük a hangsúlyt Afrika és Európa között, de van egy Afrikán belüli mobilitási program is, ennek középpontjában a mobilitási képességek fejlesztése áll, ugyanis nagyon fontos, hogy az afrikai országok együttműködést alakítsanak ki Európával, de egymás között is erősíteni kell az együttműködéseket. Itt láthatók az adatok, hogy több mint 800 hallgató számára és 180 oktató számára kínáltunk lehetőséget ezen mobilitási program keretében többféle ösztöndíj áll rendelkezésre tehetséges hallgatók számára, és az Erasmus Plus keretében kapacitásfejlesztési projekteket is támogattunk afrikai egyetemeken, hogy erősítsék partnerségi kapcsolataikat európai egyetemekkel. A felső oktatás területén az Erasmus Plus programoknak van egy ifjúsági vetülete is. Fiataloknak lehetővé tesszük, hogy kapacitásfejlesztési projektekben vegyenek részt, nem csak egyénenként, hanem ifjúsági szervezetekként is. Vannak az úgynevezett twinning projektek, itt a különféle felsőoktatási rendszerek harmonizációját célozzuk meg Afrikában, afrikai országok között. Itt például közös kreditrendszert kívánunk kialakítani, a képzettségek elismerését kívánjuk elősegíteni. Egyelőre ugyanis nem összehasonlíthatók a különböző képzettségi képzéseket tanúsító diplomák. Tehát a minőségbiztosítási rendszereket is harmonizálni kell, annak érdekében, hogy az afrikai országok nagyobb bizalommal tekintsenek egymás felsőoktatási rendszerére. Most néhány szót szeretnék szólni a az érdemű alapú programokra. Afrika egyelőre nem vesz részt ebben a programban, a jelenlegi program időszakban mindössze 500 afrikai kutatót tudtunk támogatni, de tudjuk, hogy az érdeklődés ennél jóval nagyobb európai kutatóintézetek részéről, hogy erősítsük ezt a területet, és lehetővé tegyük a fokozottabb mobilitást az afrikai kutatók számára a megújított afrikai partnerségre vonatkozó közlemény egy sor fontos programot, javaslatot tartalmaz, erre jövő, ezekről jövő héten fogunk eszmét cserélni, és az Erasmus Plus ifjúsági kezdeményezésének kibővítéséről, kiterjesztéséről is szó van többek között, hogy az ifjúsági szervezetek kapacitásait fejleszteni tudjuk, bevonjuk projektek kidolgozásába őket. Az Európai rész, Unió részéről a szakképzés és képzés területén is vannak ilyen vezető programjaink, Szeretnénk megerősíteni az afrikai fejezetét az hallgatói diák szervezeteknek, tehát annak érdekében, hogy a hallgatók, akik Európában tanulnak, visszatérve Afrikába, tovább is fenntartsák ezeket a kapcsolatokat. Különböző rendezvényeket is tervezünk a csúcs találkozó előtt, így többek között egy strukturált párbeszédet az egyetemi hallgatókkal Afrikában, erre jövő, a jövő heti csúcs előtt kerül sor, és lehetővé kívánjuk tenni, hogy amikor már munkát vállalnak, mobilisabbak legyenek Afrikában meg kell nézni, hogy mit sikerült elérni Európában a hallgatók vagy a munkavállalók mobilitása területén. És szeretnék a kultúra területéről is néhány szót szólni. Az Európai Bizottság egy sor projektet indított útjára a kultúra területén. Úgy gondoljuk, hogy a kreatív ágazatok komoly hatással lehetnek a munkahelyteremtésre, különösen fiatalok számára Afrikában, és a kulturális ágazatokban a nőknek is kifejezetten hangsúlyos szerepet szánunk, épp úgy, mint a fiataloknak. Itt számos kezdeményezést finanszíroz az EU, ezeket továbbiakban is szeretnénk folytatni. Szeretném különösen kiemelni az Intra AKC kulturális programot, és akkor itt most be is fejezném a prezentációmat, de természetesen örömmel várom a kérdéseiket a későbbiek folyamán. Nagyon szépen köszönöm, Morel asszony. Különös örömömre szolgál, hogy Amamgén urat, ő asszonyt üdvözölhetem Ugandából jött, és a pánafrikai parlament képviselője, tehát az EP pandantját képviseli Afrikában. A az ugandai ifjúsági életről, kulturális oktatási helyzetről hallunk tőle, első kézből kaphatunk betekintést arról, hogy ez a telet hogyan működik Ugandában. 10 percben kap szót. Köszönöm. Morning and... Üdvözlök mindenkit! elnök asszony és a panel részvevői, akik itt ülnek, és üdvözlöm az összes részvevőt is természetesen. A témám nagyon egyszerű, remélem, hogy a 10 percet a lehető legjobban tudom majd felhasználni. Jacqueline Amonginak neveznek, ugandai parlament tagja vagyok, és Ugandát az Afrikai Uniói Parlamentben, a Pánafrikai Parlamentben is képviselem. A kulturális, természetes erőforrások és környezetvédelmi szakbizottságban is elnök vagyok. A ifjúság részvétele a politikában. Én 24 éves voltam, amikor bekerültem a parlamentbe, akkor jöttem ki az egyetemről, és ez lehetőséget adott számomra, hogy a jogalkotási munkában sok tapasztalatot szerezlek, de ez nem elégséges. A fiatalok részvétele tekintetében a politikában, Ugandában és az egész afrikai kontinensen e tekintetben azt mondanám, hogy fontos a szerepünk a tekintetben, hogy az ifjúsági agendát tovább vigyük, és különösen Ugandában szakbizottság, szakpolitikákat alakítottak ki annak biztosítására, hogy a sérülékenyebb csoportok is részt vehessenek a politikában. A fiatalokat általában Afrikában sérülékenynek tekintik Afrikában, de leginkább azokról van szó, akiknek nincs saját képességük, nincsenek eszközeik, és itt fiatalok, nők, fogyatékossággal élők és az idősek is a sérülékeny csoportokba tartoznak az első stádiumban, amikor még diák voltam, nagyon fontos szerepünk volt. Az Afrikai Unióban volt egy ifjúsági testület, és mi arról beszéltünk, hogy az afrikai fiatalok számára mi lehetséges. Most már az afrikai ifjúsági karta egy fontos dokumentum, ez szabályozza a fiatalok részvételét, a fiatalok cselekvéseit, a tevékenységét a tagállamokban. 54 ország van a kontinensen, 2008 ratifikálta ezt a kartát. Az ifjúsági karta hangsúlyozza azokat a tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok részt vegyenek a politikában a kontinensen, hogy hogyan tudják befolyásolni a fiatalokat érintő szakpolitikát a tagállamokban. Uganda példáját mondanám, mert nagyon fontos szerepet játszott a fiatalok politikába való bevonásában. Ez egy nyitott politika volt, alkotmány alapján és az alkotmány módosítása alapján 18 évtől követően mindenki bármilyen politikai állásra jelentkezhet, és így tudtam én az egyik legfiatalabb jogalkotóvá válni a kontinensem. A rendszerek nyitottak, a, minden csoport részvétele lehetséges, helyi szintről, körzeti szintről, nemzeti szintről, nemzetközi szintre is érvényes ez. Ugandában a pánafrikai parlamentben sok idős ember ül, de ennek ellenére 24 évesen engem a parlamentben megválasztottak azért, hogy a pánafrikai parlamentben én képviselhessem az országunkat. Mi úgy gondoljuk, hogy bármiről, hogyha az, az ifjúságról csak az ifjúsággal együtt lehet dönteni. Az, ami a önöket érinti, ami az időseket érinti, az érinti a fiatalokat is. Egy regionális gazdasági közösséget is kialakítottunk, ez most konkrétan a kelet-afrikai közösség, amiben én aktívan dolgozom. A kelet-afrikai ifjúsági kartát ott is összeállítottuk, és ez pontosan megmagyarázza, hogy a fiatalok 18 éves kortól hogyan tudnak részt venni az egyes kormányprogramokban a politikát is beleértve. Az afrikai fiatal ifjúsági karta, a kelet-afrikai ifjúsági karta, Dél-Afrikában is saját keretük van, Nyugat-Afrikában a, a szadak országoknak van egy ilyen kartája. Ezek a dokumentumok pontosan lefektetik a nemzeti programok feltételeit, hogyan tudnak a fiatalok részt venni a nemzeti politikában. Hogyha a fiatalok részt vesznek a politikában, ez nem csak a fiatalok számára előnyös, hogy a fiatalokat hogyan tájékoztatjuk, ez is nagyon fontos. Nagyon sok folyamat szerepel itt, például a civil kapacitások megerősítése a fiatalok tekintetében. A politikai részvétel nem csak a választási irodák fölállítása és a fiatalok megválasztását jelenti. A politikai részvétel azt is jelenti, hogy a napi kormányprogramban ko- részt lehet venni, a kormány pozícióját, szakpolitikáját befolyásolni lehet. Ebben az esetben a fiatalok a kontinensem az ugandai fiatalok így tudnak részt venni a politikában. A fiatalok tehát a tagállamokban befolyásolni tudják a politikát. Morella kollégám éppen most beszélt olyan programokról, amelyek célja az EU és afrikai partnerség az ifjúság körében. Ezek a programok lehetővé teszik, hogy a fiatalok tájékoztatást is kaphassanak a döntésekről, a, és így is a tagállam politikai helyzetét és a kormány pozícióját befolyásolni tudják. Ugandában most már 8 éve vagyunk benne a parlamentben, és sikerült befolyásolnunk a politikai irányokat a fiatalok szempontjából. Az egyes területeken korábban nem volt túl sok fiatal képviselő, de most már sikerült elérnünk, hogy a, a parlamentbe beválasztanak fiatalokat, mert sokszor nem tudtak versenyre kelni a fiatalok. Amikor engem megszavaztak azért, hogy a ugandai parlamentbe részt vegyek, nagyon fiatal voltam, a fiatalok parlamenti részvételét közvetlen választással tesszük lehetővé. A fiatalok részvételét a helyi tanácsokban is közvetlen választással megoldottuk. Ez azt jelenti, hogyha valaki ott van a konyhában, eldöntheti, hogy mit akar enni, de amikor az ebédlőben van valaki, akkor már nem tudja ezt eldönteni. Úgy gondolom, hogyha több fiatal van benne a konyhában, akkor tényleg befolyást tudunk gyakorolni. Az Afrikai Unió most már a 2020 2060, 2020-2030-as agendáról beszél. Az én nagyanyám, az én nagyapám már eltávozott, sőt az én apim is eltávozott, amikor én három éves voltam. Hogyha én tovább fogok élni, akkor talán előnyöm lesz ebből, és az én gyerekeimnek is előnye lesz az új agendából. A fiatalok bevonása az összes kormányzási tevékenységbe, a politikai részvételbe rendkívül fontos azért, hogy befolyásolni lehessen a kontinens és az országok sorsát. Hogyha az EU és az Afrikai Unió partnerségét megvizsgáljuk, ott is a fiatalok bevonása rendkívül fontos. A legtöbb program a fiatalokra kell, hogy koncentráljon. Amikor a különféle szakpolitikákról beszélünk, Uganda, már erről már beszéltem, fölállított ilyenfajta szakpolitikát. Szeretném azt is elmondani, hogy az ágazati programokban az Abidjan tekintetében, hogyha sikerül klímaváltozási témákkal foglalkoznunk, akkor közvetlenül be tudjuk vonni a fiatalokat a politikába. Mert nem lenne migráció, hogyha a klímaváltozással foglalkoznák, akkor az emberek nem eltávoznának. Ugye itt klímamigráció is jelentős, a fiatalok elhagynak bizonyos helyeket. Szeretném elmondani, hogy az ugandai nép 70%-a fiatal, 45 év alatti. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági, szociális, politikai életük a politikai élet leginkább a fiatalokra hat, a fiatalokat érinti. Úgyhogy fontos, hogy a klímaváltozással foglalkozzunk. Egy fiatal lány, vagy egy fiatal fiú, fontos, hogy elmehessen az iskolában. Jankling Monding Oktatási Alapítványnak vagyok a vezetője. A célunk az, hogy a fiatalok ne hagyják el az iskolát, hogy csökkentsük az iskolai lemorzsolódást. Általában csak a fiúk folytatják az iskolai tanulmányokat, a lányokat kiházasítják, megházasítják. Erre kell, hogy azt mondjuk, hogy nem, mindannyiunknak vannak jogaink, és ugyanolyan jogokkal születünk hogyha oktatásról beszélünk, az legyen elérthető mindenkinek, ez fontos a nők számára. Hogyha egészségügyről beszélünk, az legyen elérhető mindenkinek a számára. Nagyon erősen befolyásolja a fiúkat és a lányokat is az, hogy milyen az szolgáltatások elérhetősége. Holisztikus megközelítést kell alkalmazni. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy meghallgattak. Kevés időm volt a felszólalásra, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Most az első kör utolsó hozzászólója következik. Munyoró úr, aki programkoordinátor a Nemzeti Ifjúsági Szervezetek Egyesülete részéről, és ő beszélni fog a negyedik Afrika-Európa ifjúsági csúcs ajánlásairól. Öné a szó 10 percre. Köszönöm mindenkinek, eh, kellemes délelőttöt kívánok. Azzal kezdeném, hogy állandóan alakulnak az EU-afrikai kapcsolatok, amelyek új lehetőségeket tartogatnak. 2000-ben volt az első történelmi csúcs a Kairóban, ahol a partnerségi keretet elfogadták. Azóta nagyon komoly változások történtek mind a két kontinensen, illetve az egymásról alkotott kép is változott. Az egyik az, ilyen változás az volt, hogy intézményesedett az Afrika-Európa ifjúsági együttműködés, és létrejött az Afrika-Európa ifjúsági csúcs találkozó, amelyből az elsőt 2007-ben tartották meg most sokkal több fiatal él a világon, mint eh, korábban bármikor. 1,8 milliárdra tesszük a számokat, ami nagyon komoly növekedési potenciál gazdaságilag és társadalmilag is. Eh, ezek az emberek azonban ki vannak téve a szegénységnek, a munkanélküliségnek, a nem megfelelő oktatásnak, a az intoleranciának, kirekesztésnek, a és annak, hogy nem vehetnek részt a döntéshozatalban. A fiatalok Afrikában és Európában ezzel kell, hogy szembenézzenek eh, mindkét kontinensen, eh, de a különböző beruházásokkal, befektetésekkel el lehet érni azt, hogy a jövő partnersége megváltozzon. Ezzel a háttérrel rendezték meg a negyedik Afrika-Európa ifjúsági csúcs találkozót, amelynek a jelmondata az volt, hogy előfeltétele a fenntartható jövőnek az, hogy az ifjúságba fejtes, fektessenek be. 120 fiatal és ifjúsági szervezet eh, ült össze hogy megvis, megbeszéljék a különböző kihívásokat. A fenntartható fejlődés előfeltétele tehát mindez, és ehhez támogatásra van szükség, az oktatás előmozdítására, a készségek fejlesztésére, mobilitásra, piachoz való hozzáférésre, a fiatalokba való befektetés az azt jelenti, hogy megfelelő környezetet biztosítunk számukra, hogy kiteljesítsék magukat, és pozitívan, pozitív hatást gyakoroljanak a társadalomra. A kormányok és az intézmények növelniük kell a beruházásokat, és előmozdítani azt a többszörös szerepet, amelyet játszaniuk kell, többek között, hogy hidat képezzenek az állam és az ifjúság között Afrikában az ifjúság gyakran marginalizálódik, és nincs semmilyen hatása, befolyása. A közelmúltbeli csúcs találkozón együtt dolgoztunk, és közösen próbáltunk egy megoldásokat talítani, találni. Ez megjelenik az ifjúsági nyilatkozatban is, amelyet az államfőknek címeztek. Hat tematikus területet tárgyaltunk. Oktatás, béke és biztonság, irányítás és befogadás, környezetvédelem, üzlet és állásteremtés, illetve kultúra és művészetek van egy Youth Plugin kezdeményezés, amely 36 EU-s és afrikai fiatalt foglal magába. Ennek tagjai gyak gyakorlati megoldásokat fognak javasolni az abidzsáni csúcs után. Emellett a nyilatkozatban felszólították az EU és afrikai kormányfőket, hogy ez említett területeken tegyenek többet a fiatalok részvételéért és a jogokhoz való hozzáférésért. Megfelelő környezetre van szükség, hogy a fiatalok pozitív hatást gyakoroljanak a, társadalomra. Az afrikai ifjúsági szervezetek komoly szerepet játszottak a csúcson, mert beszámoltak a saját tapasztalataikról arról, hogy mennyire sújtják őket a konfliktusok, a háborúk, az écjárvány és a különböző kizsákmányolások. Ami az oktatást és készségeket illeti, a fiatal afrikaiak és európaiak azt akarják, hogy a nem formális oktatásban kapott kompetenciákat is fogadják el, ismerjék el, illetve legyen hozzáférhető az egyetemes oktatás, erről már itt volt szó. Növelni kell az, a munkahelyteremtést, illetve a vállalkozói környezetet. Ehhez az kell, hogy hozzáférhessenek a finanszírozáshoz, illetve kapacitásépítésre is szükség van. A nyilatkozat azt szeretné, hogyha a fiatalok részt vehetnének a demokratikus kormányzásban, eh, és létrejöjjön eh, egy e- európai ifjúsági karta, az afrikai ifjúsági karta mintájára. Ami a békét, biztonságot illeti, a fiatalok képviselői azt kérik a kormányoktól, hogy lépjenek fel a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, és használják ki a fiatal migránsok és a diaszpórát a konfliktus kezelésben. Emellett környezetbarát gazdaságra kell átállni. Ami pedig a kultúrát és művészetet illeti, a nyilatkozat arra szólít fel, hogy olyan szakpolitikák születsenek, amelyek révén a, az innovatív művészetet és kultúrát előmozdítják, miközben fenntartják a már létező művészeti formákat. Emellett növelni kell a finanszírozást a művészetek, kultúrák vonatkozásában, és végezetül a fiatalokat támogatni kell abban, hogy a kreatív iparágakban dolgozhassanak, javítsanak különböző helyi struktúrákon, tréningeken, menedzsmenten keresztül. A fiatalok, a kultúrának az a, megvan az a hatalma, hogy egész társadalmakat alakítson át. Kultúra jelentős szerepet játszik abban, hogy előmozdítsa a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődési jövő generációk számára. Az ifjúság hitként szolgálhat a kultúra kultúrák között, és előmozdíthatják a fiatalok a békét, illetve a kultúrák közti megérdést. A helyi kulturális erőforrásokba való befektetés, beleértve a megfogható és megfoghatatlan örökséget is, szintén hozzájárulhat a fenntartható kreatív gazdaság kialakulásához, lehetőséget adhat a fiataloknak, megerősíteti azonosságtudatukat és a társadalmi kohéziót. A kreativitás előmozdítása a fiatalok körében és az ő kreatív potenciáljuknak kiaknázása éppen ezért tűrőtás kell, hogy legyen, ha megoldásokat akarunk találni a mai nap kívásaira. A, az egyik kiaknázhatatlan természeti erőforrás, a kreativitás, és ez komoly potenciált rejt, ezek, ennek révén lehet a társadalmi-gazdasági fejlődést az összes generáció számára előmozdítani. A az és a kreativitásnak megmagyarázza, hogy miért érnek el egyes társadalmak jelentős sikereket, míg mások lemaradnak, mert nem használják ki a kreativitást. Az arab tavasz fontos tanulságokat tartogat. Hogyha a kreativitást nem csatornázzák be konstruktív folyamatokba, akkor az átváltozhat, és instabilitás forrásává válhat. A mai fiatalok egy globális átalakulás küszöbén állnak. A kreatív vállalkozói szellem határozza meg ennek a kornak az elvárásait E, a fiataloknak kell foglalkozniuk a foglalkoztatással, a fenntartatósággal, az etikus fogyasztással, környezetvédelmi kérdésekkel és más vitatott kérdésekkel. Az Európai Parlament komoly szerepet fog játszani abban, hogy ezek a döntések megszületnek-e, illetve légre, létrejön-e az Európai Ifjúsági Kárta. E, örülünk annak, hogy az Európai Parlament a jövő évtől sokkal komolyabb szerepet fog játszani az Európai Parlament fiatal politikai vezetők programjában ugyanis nagyon nagy szükség van a politikai akaratra ezen a, ezeken a területeken. Az Európai Parlament teret biztosít mindenhez a fenntartható fejlődési célokkal, egy ambiciózus klímaváltozási alkúval az afrikai kontinensen elő kell mozdítani az demokrácia fejlődését minden polgár javára hogy eredményeket érjünk el, ezeket az eredményeket izolációban nem lehet elérni. Végezetül idéznék a Ban Ki-moon volt ENSZ főtitkártól, aki azt mondta, hogy ma sokkal inkább, mint korábban a más, az 1,8 milliárd fiatal valósága a változás hajtó ereje, az ő szükségleteik és jogaik integrálása a siker kulcsa lesz. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm minden, mindhárom előadónknak. Körülbelül 10 percünk van kérdésekre, válaszokra illetve 10 perc a kérdésekre, és ezt követően a válaszokra, úgyhogy Szabina Feren kap először szót. Köszönöm szépen a bevezetést, bevezető prezentációkat. Számos kérdésem van. Az oktatáshoz való hozzáférés hátrányos helyzetű fiatalok számára vidéki területeken, mi a helyzet ezen a területen, milyen megfelelő oktatási struktúrák állnak rendelkezésre egyes országokban, ahol hiányos az oktatás. Számomra nagyon fontos, hogy a fiatalok megfelelő képzésben részesüljenek, kiaknázhassák a lehetőségeiket, és ehhez nagyon fontos a megfelelő oktatás, és ez alapfeltétele annak is, hogy a politikában részt tudjanak majd venni. A fiatalok számára megfelelő teret, lehetőséget kell teremteni, hogy a politikában szerepet vállaljanak, a döntéshozatali folyamatban szerepet kapjanak, de ehhez megfelelő oktatási háttérre van szükség, hogy felelősséggel tehessék mindezt. Az alapvető kérdés az, hogy minden gyermek számára megvan-e a lehetőség, hogy részt vegyen az oktatásban, és kibontakoztassa a tehetségét. Milyen a jelenlegi helyzet ezen a területen? Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív képet festettek le a fiatalokról, a nőkről Afrikában. Ők valóban a változások motorját képviselik, úgyhogy tényleg köszönöm szépen a beszámolójukat. Morel asszonynak is köszönöm a bevezetőt, amiben egyértelműen fogalmazott. Kérdéseink vannak, és szeretnénk egyeztetni is önökkel, ha már ilyen jó lehetőségünk van erre. Tudjuk, hogy sok afrikai országban elhangzott, hogy a az oktatás prioritást képvisel, és nagyon sok előrelépés történt. A lányok és a fiúk közti szakadék azért még mindig súlyos probléma, és az általános iskola vagy az óvoda utáni oktatás is problémás, de olvastam adatokat az oktatókkal kapcsolatos problémákról is. Ezért nagyon fontos ez a két program. Ezeket látom, hogy nagyra értékelik, de azért szeretném azt tudni, hogy az Erasmus Mundus, amit a parlament nagyon védett, bár számszerűen még nem túl jelentős, és az három új prioritást is említeném. Szeretném tudni, hogy önök hogyan értékelik ezt az együttműködést. Kultúra és szakbizottságban ülünk. Szeretnék egy fontos dolgot mondani. Sok érdekes dolog hangzott el Munyor asszony részéről is, aki a fiatalokat képviseli elsősorban. Nemzetközi kulturális kapcsolatok területén három téma fontos. Új program, ami 2018-ban remélem megindul, nemzetközi mobilitás fiatal művészek, kreatívok és kulturális szakemberekre vonatkozóan. Az európai és az afrikai fiatal vezetők már most dolgozhatnak ezen a programon. Másik megjegyzésem azokkal a fiatalokkal kapcsolatos, akik ma sokkal inkább részt vesznek már a politikai képviseleti rendszerben. A kérdésem, hogy van-e nagy koreltérés a tekintetben, hogy milyen korban lehet valaki választó, és milyen korban szavazhat. A fiatalok valóban kihasználják-e a politikai részvétel lehetőségét? Köszönöm szépen. Enter kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kult szakbizottság tagjaként és a frakció koordinátoraként figyelemmel kísértem a legújtóbbi fejleményeket a szakpolitika területén. Itt abból az információból indulok ki, hogy a fiatalok számára mindenféleképpen alapvetően fontos, hogy hozzáférjenek az oktatáshoz, a fiatalok 60%-a 15 év alatti korban nem kap ilyen lehetőségeket, tehát 25 ezeren vannak munkaképesek, és ez összefügg a képzés problémájával. A képzés nagyon fontos lenne ezen a területen. Ami pedig a színvonalat illeti, a szakképzés nagyon fontos, de szeretném felhívni a figyelmet. Itt most az afrikai fiatalok helyzetéről beszélünk, vidéken élők helyzetéről, de figyelemmel kell lennünk a belső migrációra is. Több fiatalnak éveket kell töltenie menekült táborokban, és ez 4%-ról 6%-ra emelkedett, jövőre feltehetőleg ez tovább emelkedik, és ők nem kapnak kellő oktatást a menekült táborokban, ahogy ezt az uganai bevezetőben is hallottuk. Ami pedig az abicsáni kezdeményezést illeti, az Afrikai Unió rendelke- javaslatot tett egy önkéntes testületre, a ennek komoly szerepe lenne, és szerintem jó megoldást kínálhatna. Ez tulajdonképpen egy megállapítás volt az SDG-ről is beszéltünk, az fejlesztési, a globális fejlesztési célok, a, az esélyegyenlőségről, jogegyenlőségről, a nők szerepéről, a nemek közötti esélyegyenlőségről Afrikában. kis üzemek, kis vállalkozások kérdéséről. Ez is összefügg a kultúrával, és ez érint minden afrikai országot. Mikhail Sajdrova, köszönöm szépen, Úgy gondolom megállapodhatunk abban, hogy a fiatalokban történő befektetés, a jövőbe történő befektetéssel egyenlő. Nagyon fontos számunkra is, hogy minél többet fektessünk az afrikai fiatalokba. Morel asszonytól kérdezném, a béke szerintem alapvető feltétel, minden egyéb prioritáshoz képest megfelelően képzett emberek nélkül nem lehet más prioritásokat kialakítani vagy elérni. Milyen költségvetés áll rendelkezésre például a tudás és a képességfejlesztés területén? Ez az Erasmus része -e nem tudom, hogy rendelkezik erre vonatkozóan információval. Emancsin, Emancsin úrhoz kérde, intézem a kérdésemet. Köszönöm szépen. Tudom, hogy politikusként komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Van-e valamilyen konkrét javaslata a tekintetben, hogy hogyan lehet javítani az együttműködést a fiatalok körében Afrikában, és hasonló a kérdésem Manajer úrhoz. Ön ifjúsági szervezetekkel dolgozik. Ki a fő partnere a cserkészekkel kapcsolatosan például vannak-e tapasztalatai? Vielen herzlichen Dank, Julie Nagyon szépen köszönöm, Julie Watts két percben. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tegnap is részt vettem a panel megbeszélésen a migráció és az ifjúsági ügyek kérdésében. Nagyon komoly törekvéseiket fogalmazott meg. Jacqueline, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Szerintem sok mindent taníthatsz fiataloknak európai országokban. Sok fiatal a demokráciát, a szabadságot, a jogait teljesen természetesnek tekintik, nem küzdenek ezért eléggé, és nem tudunk, nem tudtunk megfelelő állampolgári képzést adni a fiatalok számára, ami lehetővé tenné, hogy a politikai folyamatokban is részt vegyenek. A kérdésem a civil társadalomra, illetve az emberi jogi szervezetekre vonatkozik. Mi a helyzet a gyakorlatban azon szervezetek számára, akik a civil társadalom megerősítésén fáradoznak, illetve olyan szervezetek esetében, amelyek az emberi jogokat képviselik. Én egy kenyai misszión vettem részt, és ott rengeteg megjegyzést hallottam az erőszakos cselekményekről. Ez van, létezik, de a média elhallgatja. Én magam is művész vagyok, és meg vagyok győződve arról, hogy a művészet, a kultúra, a sport nagyon fontos eszköz a, annak, hogy az erőszakkal, a konfliktussal szemben fellépjünk, illetve megakadályozzuk. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy összeszedjük a romokat, vagy eltakarítsuk a romokat a válság után, hanem azt meg is kell akadályozni, és ehhez együtt kell működni a közösségekkel, az ifjúságokkal, az ifjúsággal, úgyhogy ezekről a dolgokról szeretném hallani a véleményüket. Köszönöm szépen, Mose Nikov. Uh, Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a prezentációkat. Tegnap is beszéltünk a fiatalokról, a konfliktusokban a fiatalok szerepéről. Tegnap egy fiatal lány beszélt a ifjúságról, az ifjúságpolitikáról, és azt mondta, hogy nem szabad külön, szeparált ifjúságpolitikát kialakítani, hiszen nem csak a fiatalok, a fiatalok nem csak forrás jelentenek a jövő szempontjából, nem csak olyan emberekről van szó, akiket oktatni kell, hanem a fiatalság, a fiatalok lehetőséget jelentenek a békefenntartás területén, a kutatás területén, tudományos területeken. A mai fiatalok tekintetében ma már más az elképzelésünk, hiszen a világ is változik. Régen 100 km áthághatatlan határt jelentett, ma pedig 100 kilométert akár néhány perc alatt meg tudunk tenni. Az Európai Unió és Afrika közti együttműködés alapja más paramétereken kell, hogy nyugodjon, mint korábban. A források célzottak kell, hogy legyenek, a finanszírozás célzott kell, hogy legyen, nem szabad most már az afrikai kormányokra bízni ezeket a forrásokat, hanem célzottan kell a támogatást biztosítani szövetségek számára, csoportok számára, amelyek például startupokat támogatnak, és projektek végrehajtásán dolgoznak. A forrásokkal tehát nem szabad a kormányok rendelkezésére bocsátani, célzottan kell ezeket felhasználni, hogy elérjék a céljukat, és közös kezdeményezések valósulhassanak így meg. melyek Afrika fejlődését szolgálják. Egy fiatal szudáni, aki Bulgáriában dolgozik, egy vállalkozást indított, olyan termékeket állítanak elő, amelyeket Afrikába exportálnak. Ich muss mich entschuldigen, ich muss bei der Zeit wirklich... Köszönöm szépen, meglehetősen szorít minket az idő. Már túléptük az eredeti ütemtermüket, úgyhogy most az első három előadónak az a nehéz feladat jut, hogy két percben válaszoljanak a kérdésekre. Nem kell mindent megpróbálniuk megválaszolni, válasszák ki azokat, amire a legjobban tudnak válaszolni két percben tehát, és fordított sorrendben haladnánk, Monioró úrral kezdenénk. Monioró úr, két percben. Alright, thank you very much. Um, I... Köszönöm szépen. Kezdeném a fiatalok részvételével a konfliktus megoldásban. Ez az ifjúsági nyilatkozat egyik kulcseleme, egy állásfoglalása 2250-es, amely, amelyet osztanak a fiatalok, és amely tartalmazza azt a jövőképet, amely az ő részvételüket is keretbe foglalja. Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban a főpartnereinkkel sikerül együttműködni eh, az Európai Unió eh, különböző irodáival, az Európai Bizottság is támogat eh, bennünket a civil szervezetek fejlesztésében, az ép békeépítésben, illetve van egy dél-afrikai pénzalap is, amely segíthet ebben. Volt egy kérdés a fiatalok politikai részvételével kapcsolatban. Vegyük az én hazámat példának. 60 a a népességnek fiatal, apatetikusak, nem vesznek részt a politikában és nem foglalják el azt a teret, ami járna nekik a civil társadalomban, és azt gondolom, hogy az utolsó válasz, amit kérdésre adhatok, az a falusi fiatalok részvétele a folyamatokban, különösen a Szadok régióban, tehát Dél-Afrikában, ott az általános iskolákban lányok vannak többségben, de aztán több, a fiúk vannak többségben, és aztán a magasabb szinten pedig lányok, és így a végére elég komoly oktatásbeli különbség alakulnak ki a fiúk és a lányok között. Gin. Amongin, asszony két percben. Először is szeretném megköszönni a, a hozzászólásaikat az oktatáshoz, oktatási lehetőségekről szeretnék szólni. A legtöbb ország nem rendelkezik elő agendával megfelelő mértékben. A patriarchális társadalom még mindig uralkodó Afrikában, és ez emiatt sok lány egyszerűen ki marad az oktatásból. 18 éves korban a lányoknak már meg kell házasodniuk, és ezt várják tőlük, hogy a konyhában főzzenek, nem azt, hogy tanítsanak, vagy tanuljanak. Én amikor az első diplomámat megszereztem, a hallgató társaim közül sokaknak már több gyermeke volt, és szerintem az nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy a fiúknak és a lányoknak egyelő esélyt kell adni ahhoz, hogy részt vehessenek az oktatásban. A gondolkodás módját kell a közösségeknek átalakítani, hiszen a világ is változik. A patriarchális társadalom sajnos még mindig nagy szerepet játszik. Én amikor a parlamentbe kerültem, az első törvényjavaslat azt volt hivatott biztosítani, hogy a fiúk és a lányok kulcs szerepet kapjanak az oktatásban. Ezt mi most már megvalósítottuk, de ez egy fokozatos folyamat, egy közös fellépésre, erőfeszítésre van szükség, és ebből a szempontból az Európával való együttműködés különösen fontos. Az agendánkon az oktatás előkelő helyen szerepel. A az afrikai országok közül 29 vállalt e tekintetben kötelezettséget az 54 afrikai ország aláírta az SDG-t, de a célok megvalósítása egyelőre még sok kívánival halott hagy maga után. Tehát, hogy a papír alapján megfogalmazottakat a gyakorlatba is átültessük, ehhez megfelelő megkötelező, elkötelezettségre van szükség. Van egy sor terület, Elnézést, az elnök asszony félbeszakította. Befejezhetem esetleg? Tehát ez egy olyan terület, ahol tovább kell dolgoznunk. A korai házasság kötés még továbbra probléma, továbbra is probléma Afrikában, különösen a lányok köz, körében. Ha a lányokat nem részesítjük elő oktatásban 2030-ig a számítások szerint ez komoly gazdasági kihatással is járni fog az egyes közösségek, illetve a világ számára. Köszönöm szépen! Sorry. It was only to finish the sentence. Azt megengedtem, hogy befejezze a mondatot, de újat már nem engedtem elkezdeni. Morel asszony két percben. Nagyon konkrétan akarok válaszolni az egyik kérdésre, amit a költségvetéssel kapcsolatban fölvetettek, eh, tehát hogy mennyit ad az EU eh, oktatásra. 1,34 eh, milliárdról van szó, ez ott volt az egyik ábrán a jelenlegi programozási időszakban és ami a hozzáférést illeti az oktatáshoz, itt a szakképzést is értjük alatta. Például az, a tanárképzés nagyon fontos, mert hogyha nincsen megfelelő tanári bázis, tanárképzés, akkor nem lehet elérni a célokat sem. Tehát összességben akkor 1,34 milliárdról van szó, és ezen kívül az Erasmus Plus programban is hogyha az Észak-Afrikát is beleszámoljuk, valamint a Fekete-Afrikát is, akkor 300 millió euró. Emellett noha az Erasmus Plus az leginkább a felsőoktatásra koncentrál, nagyon jól összekapcsolódik az informális oktatással, mert informális oktatás is zajlik, és eh, én azt gondolom, hogy ez része ennek a holisztikus eh, megközelítésnek. Nem csak a formális oktatást, eh, az termi oktatást nézzük, hanem azt is, hogy hogyan lehet például a lányok és a nők vállalkozó szellemét növelni, illetve kapacitását, kapacitást építeni, az Erasmus Plus ebben jó, hogyan lehet a vállalkozói készségeket javítani, nem csak az egyetemi népesség körében, hanem a helyi közösségben itt megint be lehet csatolni a tanárképzést, együttműködünk helyi egyetemekkel, hiszen a tanárok nagy részét a helyi egyetemek képzik, és a falusi lakossággal is jó kapcsolatokat kell kiépíteni, ehm, tehát így lehet a hozzáférést az oktatáshoz javítani, nem csak a minisztériummal van kapcsolatunk, hanem a lenti szintekkel, az önkormányzatokkal és azokkal, akik irányítják ezeket a falusi területeket, ahol eh, különösen fontos, hogy meglegyen a hozzáférés az oktatáshoz. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most a második rész következik az eszmecserénkben. Nagyon izgalmas téma az oktatás és a sport Nigéria esetében. Szeretettel üdvözlöm Láhi urat, a szegénység felszámolásával, illetve társadalmi jóléttel foglalkozó bizottság munkatársa a nigériai nemzetgyűlés részéről. Két percben megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, kulturális és oktatási szakbizottság tagjai, tisztelt elnök asszony, tisztelt ugandai parlamenti jelenlévő képviselők, tisztelt diplomáciai képviselők, tisztelt parlamenti képviselők Afrikából, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy meghívtak erre a programra, és lehetőséget ad arra, arra, hogy elmondjam a véleményemet egy nagyon fontos témáról. Oktatás és sport a két kontinensen egyre fontosabb szerepet játszik, sokkal fontosabbat, mint korábban. Az oktatás és a sport előnyeinek felismerése, a pozitív hatása az emberségre általában, a barátságok, az együttműködés tekintetében nem hangsúlyozható eléggé. Valószínűleg Európa jobban érti a sport és az oktatás kapcsolatát, és nagyobb előnye is származik Európának ebből, mint Afrikának. Ezért a lehető legjobb helye annak, hogy megbeszéljük ezt a témát, és hogy pozitív tanulságokat vonjunk le, ez pontosan ez a fórum. Remélem, hogy a, el meg tudjuk beszélni a kihívásokat, és tudunk segíteni egymásnak abban, hogy pozitív utakat találjunk arra, hogy a jobb oktatás és a jobb sportban való részvételt elérjük, hiszen ö, itt most Nigéria esetét szeretném bemutatni az oktatás és a sport területén minden társadalom működése és növekedése, fejlődése az tagoktól, az emberektől függ, és főleg a fiataloktól, akiknél fontos az oktatás, fontos, hogy a foglalkoztatásuk megfelelő lehessen, és mindez alapja annak, hogy a társadalom tagjai részt tudjanak venni a politikai, a szociális, gazdasági növekedésben, ennek részesei legyenek annak a fontossága, hogy szociálisan, társadalmi szempontból igazságos legyen a társadalom, rendkívül fontos, és ennek az alapját képezheti az oktatás, és valamint a sport is. Nigériában a szociális igazságosság céljaira vonatkozó irányelv kettes fejezete foglalkozik ezzel a témával. Minden állampolgár számára biztosítani kell az oktatást, a megfelelő környezetet, az egészségügyhöz való hozzáférést, a jólétet általánosságban. Nigériában így a sport az fontos része a tanterveknek. Például a nemzeti oktatási politika felismeri, hogy az oktatás minden szintjén fontos, hogy részt vegyenek a fiatalok a sportban. A testnevelést hasonlóan kezeli ez a program, mint a többi tantárgyat, hiszen nagyon fontos, hogy a fizikai állapotot is tudjuk fejleszteni, és kötelező legyen a testnevelésben való részvétel. Más szavakkal a nigériai oktatási politika már korán felismerte, mennyire fontos a sport, mennyire fontos a képességek fejlesztése mindez kapcsolatban, tehát természetes, hogy kapcsolatban áll az oktatás és a sport, mivel hasonlóak a kihívások, hasonlóak a hatások a fiatalok fejlődésére és kormányzásban való részvételére, ezért most inkább az oktatási oldalal fogok foglalkozni. Az biztos, hogy az oktatási területen a fejlődés az hozzájárul a sport területen is a helyzet javításához. Oktatás és munkanélküliség Nigériában. Az egyik legfontosabb jele a szegénységnek Nigériában a munkanélküliség. A munkanélküliség azt jelenti, hogy a természeti és az emberi források kihasználása túl alacsony szintű, és ez az országok fejlődését korlátozza. Mindenki egyetért abban, hogy a munkanélküliség szintjét akkor lehetne csökkenteni, hogyha az oktatás megfőben működne és ezzel ösztönözni lehetne a politika részvételt is. Nigériában a hasonló fejlődő országhoz súlyos probléma a, a munkanélküliség, és a fiatalokat ez különösen sújtja. Ennek az oka a nem megfelelő oktatás. Más afrikai országokhoz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy tennünk kell ez ellen miért kell, hogy cselekedjünk. Tanulmányok mutatják, hogy a fiatal munkanélkülisége munkanélkülisége súlyos hatással van a teljes társadalomra. Ide tartoz, a hatások közé tartoznak a bűncselekmények, a időszak, sérülékenysége, az általános gazdasági stagnálás, konfliktusok, bizonytalansága. Gondoljunk csak a Boko Haram fellépésére, hiszen a, itt is a munkahelyek hiánya és a rossz képzés generálja ezeket a jelenségeket a leginkább érintettek ezekben a konfliktusokban mindig a munkanélküliek és a kevésbé képzett személyek. Nem, teljes, nem tér el ettől a kép Nigériában sem. A, egy Egyesült Királyságbeli jelentés azt mutatja, hogy az antiszociális viselkedés a fiatalok között fokozza a munkanélküliséget, és hogy ezek a, a jelenségek korrelációban állnak egymással. Más szavakkal a nigériai fiataloknak nincs hozzáférése eszközökhöz, kevesebb a lehetőségük a munkahelyek megszerzésére, és így sokkal nagyobb az esélye annak, hogy bűncselekményeket követnek el, nagyobb arányban, mint az Egyesült Királyságban, vagy az európai, többi európai országban. Valószínű az, hogy ez a helyzet ahhoz vezet, hogy nagyon rövid ideig lesz alkalmazásban ez a fiatal, a, mielőtt eléri az időskört, és, időskört és nyugdíjba megy. Ez azt jelenti, hogy újra hiányosak lesznek a források az oktatás számára. A munkanélküliség, a függőség, a szegénység, a politikai apátia és az erőszakra való hajlam, ezek mind összekapcsolódó jelenségek mi befolyásolja az oktatást és a fiatalok foglalkoztatását Nigériában? Számos ilyen ok van. Vannak szisztemikus tények, tényezők. A nem progresszív oktatási rendszer az egyik oka. Az oktatás területén nem megfelelő az oktatáspolitika, a tantervek nem megfelelőek, nem készítik fel a fiatalokat a vállalkozásokra. Ironikus módon ezt maguk a munkaadók e-, erőltetik és támogatják. Sajnálatos módon a munkaadók a problémát úgy próbálják kezelni, hogy foglalkoztatással kapcsolatos tapasztalatot írnak elő, még akár alacsonyabb szintű foglalkoztatás esetén is, és ez csökkenti a lehetőségét a friss diplomásoknak, hogy bekerüljenek a foglalkoztatók körében, és így sokszor nem tudnak részt venni a házon belüli cégek által szervezett képzésben sem. Strukturális tényezők. Ez elsősorban a, a, ahhoz kapcsolódik, hogy a politikusok nem ismerik el az oktatási rendszer fontosságát és az informális szektor ö, szerepét. Az, a munkahelyek több mint 54%-a Nigériában informális szektorban működik ironikus módon, főleg olyan munkahelyekről van szó, amelyeket alacsony szinten fizet az oktatási politika. Például hegesztők, szerelők, vízszerelők és egyéb kézműves munkákról van szó. A, itt a fontos lenne, hogy a fiatalok jobb képzést kaphassanak, magasabb szintű munkahelyeket kellene, hogy elérhessenek ezek a fiatalok a cégeken belül is. Aztán az infrastruktúrális korlátok, ez talán a leginkább ismert, de kevésbé kezelt probléma a nigériai fiatalok körében a munkanélküliség esetén. Egy tanulmány bemutatta azt, hogy milyen lehetőségei vannak a kiskereskedőknek és a kézműveseknek. Sajnálatos módon a lehetőségek jelentősek, de a statisztikák szerint drasztikusan negatívan hatnak a, ezen a területen, hiszen az oktatás nem megfelelő, sokszor szegényes, nincsenek infrastruktúrák, ez akár olyan szinten is probléma, hogy nincsenek megfelelő utak, nincs megfelelő áramellátás, vagy akár vezetékes vízellátás. Mit lehetne jobban tenni? Elhangzik sokszor az, hogy mennyire fontos az oktatás, és hogyan tud ez hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez. Itt kötelező szakképzésre és szakmai gyakorlatokra lenne szükség. A nigériai kormány bevezetett programokat, az egyik program neve az N-Power, a fő cél, hogy a diplomás és nem diplomás fiatalok számára is lehetőséget adjanak ahhoz, hogy biztos munkahelyet szerezhessenek. A kezdeményezés fontos azért, hogy a vállalkozások is hasonló gyakorlati gyakornokoknak szóló programokat indítsanak, és ezzel megalapozhassák a hosszantartó foglalkoztatást. Az EU-ban vannak hasonló programok, és ez segíthetne minket a kapacitásépítésben, és hogy megerősítsük a demokratikus intézményeket. A tudásátadás, az országok, a kormány szervezetek és az egyetemek, valamint a vállalkozások között a következő fontos téma. A Nigériában a természettudományok, mezőgazdasági, szociális tudományok területén is Európa segíthet, hogyha megnyitja a piacát a termékeink számára hiszen az jövedelmezőséget, versenyképes piacot biztosíthatna, és ez az innováció ösztönzése szempontjából nagyon fontos. Az EU segíthet minket tapasztalatcsere keretében is, az Nigéria és az Európai Egyetemek között. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászólónk Celine Fabriket asszony főtitkár az AKC fiatal professzionális sok hálózatában. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm a meghívást, hogy bemutathatom az abidzsáni nyilatkozatot, a csúcs találkozót megelőzően. Az Akicsi Young Professionals eh, hálózat főtitkára vagyok. Ez eh, egy olyan platform, ami lehetővé kívánja tenni a fiatalok számára, hogy aktív szerepet vállaljanak a politikában. Nagyon fontos, hogy minden eh, fiatal az AKC perspektívájának kiteljesítésében közreműködhessen. Az, az Afrikai Unió és Európai Unió nyílt ház kezdeményezésével is együttműködünk. Az Európai Parlamenttel is van együttműködésünk, a szocialista frakció Afrika hetén részt vettünk a legutóbbi három parlamenti közgyűlés szervezésében is részt vettünk, illetve más ifjúsági szervezetekkel is együtt dolgozunk. Ma egy kicsikét csalódottnak érzem magam, hogy ilyen kevés képviselő van jelen, ugyanakkor remélem, hogy akik jelen vannak, átadják a prezentációm, illetve a prezentációmat hasznosnak tartják, és együtt élejáró szerepet tudunk tenni. Tavaly októberben 120 ifjúsági képviselő találkozott, és döntött úgy, hogy együttműködnek azon, hogy egyet, kiegyensúlyozott és elérhető ajánlásokat fogalmazzanak meg. Az ifjúsági szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak Afrikában és Európában, ideértve a diaszporát képviselőket is, és a különböző tevékenységek területén fokozottabb fellépést szeretnének elérni. Mit jelent a, az engagement, a fiatalok részvétele? Hogyan lehet a, mun- a foglalkoztatást, illetve az összes területen való képviseletüket biztosítani? Itt az Afrikai Unió, az Európai Unió pozitív üzeneteket kell, hogy megfogalmazzon a fenntartható jövő számára is. Az 2017-es év az ifjúság éve, ami megkívánja nyitni a lehetőségeket ahhoz, hogy a politikai szerepvállalásban is támogassuk a fiatalokat. Nem csak az azt kell támogatnunk, hogy innovatívak legyenek, de azt is, hogy megfelelő jövőképpel rendelkezzenek és kellő elkötelezettséggel. Erre vonatkozóan egy új stratégiát is megfogalmaztunk. Az afrikai és EU diaszpora közötti partnerség csak akkor működhet, hogyha megfelelő mechanizmussal figyelemmel kísérjük és ért értékeljük az afrikai EU partnerség alakulását. Ehhez a kormányoknak, a civil szervezeteknek, a diaszporának és az ifjúsági szervezeteknek is hozzá kell járulniuk. A tartós partnerségi kapcsolat folyamatos eszmecserét és együttműködést feltételez és fontos, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak, hogy hallassák a hangjukat a legkülönbözőbb nemzeti, regionális és intézményi csatornákon keresztül. Itt ez a jövő szempontjából is meghatározó, ugyanakkor komoly hiányosságok vannak a jelenben. Az európai ifjúsági rendezvényen Évente 7000 fiatal gyűlik össze a diaszporából is, és itt a jelenlegi válság megoldására különböző projekteket fogalmaznak meg, amiket azonban nem követnek cselekmények, vagy konkrét lépések. 2016-ban például három akacsi ifjúsági képviselőt választottak ki, hogy a az Európai Parlament felé jogalkotási javaslatokat tegyenek, és őket fogadta meg, én ez alelnök asszony is az Európai Parlament részéről ugyanakkor semmilyen konkrét, lép, konkrét lépés a kezdeményezéseket nem követte. 2018-ban az EYE e, kiadvány fog megjelenni. A megvalósítás nagyon gyakran a hiányzó láncszem, és vagy azért, mert nem állnak rendelkezésre források, vagy azért, mert azokat nem lehet kellő módon kezelni, illetve kiosztani. És az eddigi kezdeményezésekhez várunk további támogatást. Ami a különböző kérdéseket illeti, a konkrét célokat kell megfogalmazni, mint ahogy említettem. Két év múlva ismét sor kerül egy ifjúsági csúcs találkozóra, tehát addigra valamilyen konkrét lépéseket kell tenni. A digitalizálás egy alapvetően fontos eszköz ahhoz, hogy az innovatív művészeti és kulturális termékeket támogassuk az egyes társadalmakban. Az Európána a kulturális örökség digitális platformja jelenleg nyilvános konzultációk tárgya, és ehhez Abidzsánban is egy ifjúsági nyilatkozat megfogalmazására kerül majd sor. Bizonyos esetekben a, ezen kell majd tovább munkálkodni. Az afrikai kultúra rendkívül gazdag és sokszínű, de ha ezt nem ismerjük el, és nem támogatjuk kellő mértékben, akkor komoly értékek vesznek el. A kultúra és a történelem összefonódik, és éppen ezért mindkettőt védeni kell. Az ifjúság a Youth, mint szervezet felhívja az Afrikai Uniót és az EU tagállamait is, hogy nyújtsanak támogatást fiatal emberek számára, akik kreatív ágazatokban dolgoznak, ehhez megfelelő helyi struktúrákra, beruházásra, képzésre van szükség. Én magam is két kontinensen végeztem tanulmányokat, öt országban az Erasmus Plus csereprogram keretében, és tudom, hogy az ilyen programok rengeteget jelentetnek abból a szempontból, hogy a saját kultúránkat és más kultúrákat is megismerhessünk. A kulturális csere nem egy egyirányú utca, a diaszpóra mindkét világ hatása hatásait kapja, és ehhez nagyon fontos az együttműködés Afrika és az EU között. Úgyhogy végezetül én csak azt kérném önöktől, hogy támogassanak minket ezekben az elfelejtésekben, és segítsenek, hogy a különböző lehetőségeket kiaknázzuk, és köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást is, és az utolsó előadón következik ma délelőtt Eduard Matoko, az UNESCO igazgató helyettese, Afrika ügyekért felelős. Megadom a szót 10 percben. Sajnos nincs mikrofon. Ah, Köszönöm. Én csak eh, szeretném kiegészíteni azt, ami itt elhangzott. Azt gondolom, hogy az alapvető kérdés, eh, amit a parlamenti képviselők feltesznek, eh, és hát erre persze hosszabban kéne válaszolni, nem biztos, hogy itt lehetséges, de mindenképpen ez kéne, hogy a gondolkodásunk homlokterébe legyen, az oktatás és a kultúra a Afrika sokszínű és plurális. Ez a fiatalokra is igaz. Vannak városi fiatalok, falusiak, oskar, iskolázottak, nem iskolázottak, előnyös környezetből származóak, nem abból származóak, van diaszpóra fiatalság, és vannak fiatalok, akik különböző kezdeményezéseket tesznek, például startupokat indítanak. Minden típusukra az ifjúsági csoportoknak külön célzott megoldások kellenek. Nyilván mindannyian osztanak, osztoznak közös kívánságokban is, hogy azt akarnák, hogy részt vegyenek Afrika felemelkedésében, maguk is boldogulni akarnak tehát vannak ilyen közös kívánságok, amelyekkel lehet együtt dolgozni. Na most hogyan lehet mégis ezt elkészíteni? 11 millió fiatal lép be a munkaerőpiacra Szene- Szenegában. Van-e válaszunk ennek a 11 fiatalnak, 11 millió fiatalnak minden évben? A megfelelő iskolázási rendszerünk van-e ahhoz, hogy az új típusú munkahelyekre felkészítsük őket, és megfeleljünk a fiatalok igényeinek. Itt érdemes emlékeztetni eh, az 1996-os jelentést, amely eh, már akkor négy pilléréről beszélt az oktatásnak, és elfelejtjük ezt. A, nem csak írásos, írásról, olvasásról van szó, hanem arról, hogy hogyan szerzünk ismereteket, eh, és a polgári részvételt a társadalmakban, az együttélés szabályait is jelenti az oktatás a problémák, a konfliktusok megoldását, a béke kultúráját ezek a sikerek, az ezeken a területeken elért sikerek még mindig csak részletesek. A második dolog, amit mondani akarnék, és örülök, hogy az UNESCO erre koncentrál, a fiatal lányok oktatása. 40%-a a lányoknak, az iskolázott lányoknak, és itt most durva adatokról beszélünk, a száheli országok abból származik, és ezek az országok kapják egyébként a legnagyobb támogatást. És mégis csak 40%-a jár a lányoknak oktatásba. És azt gondolom, hogy ezzel kell tennünk valamit. Túlkorai házasságok vannak, aztán ott van a, a nemi szervek csonkítása, az, hogy elvárják tőlük a házi munkát, nem engedik el őket a házból és nagyon közel, nagyon messze van az iskola, nagyon messze van az iskola és gyakran az ő feladatuk például, hogy 30 kilométerre elmenjenek és vizet hozzanak a családba. Ez a, ez a valóság. Ez történik Dakárban és egyéb városokban is. Vannak olyan városok, ahol a lányok nem rendelkeznek az iskolákban méltó WC-vel nem lehet tehát csak azt a klasszikus választ adni, hogy nyissuk meg az iskolákat a lányok előtt. E, nagyon nagy kampányokra van szükség, és elhárítani ezeket az akadályokat. Itt nem csak a tanárok, a tanárok számáról, meg az iskolák számáról van szó, itt komoly kulturális problémákról van szó, amelyek azt okozzák, hogy a lányok nem férnek e, az oktatáshoz. Megint csak van egy e, példám. Én találkoztam egy nigeri parlamenti képviselővel, akivel beszélgettünk a gyerekházasságokról, e, és e, ő mondta, hogy öt éve ugyan tilos, e, illetve az elnök akarja ezt a törvényt, de nem ment át a törvény. A képviselők gyakorlatilag 100% a férfi, és az ő környezetükben nagyon sok a gyerekházasság, mármint hogy a lányok gyerekek a házasságban, és ezért nem fogadják el. Beszélünk ezekről a kulturális örökségekről, amelyeket az UNESCO is fel akar karolni. Vannak együttműködési megállapodások Európa és Afrika között. Ez fontos, mert ez a megállapodás azt jelenti, hogy a kulturális iparban nyílnak meg helyek a fiatalok számára hogyha megnézzük a 18. kerületét Párizsnak, akkor ott az gyakorlatilag majdnem mindenki ott művész, legyen designer, vagy mesterfodrász, vagy zenész. Ezek olyan emberek, akik ezekre a területekre specializálódnak, idejönnek Európába, és itt akarnak dolgozni. Nagyon sokan vannak. Mi a probléma? A probléma az, hogy ezt a kreativitást mindannyian ösztönözni akarjuk, ugyanakkor a szabályok és a jogszabályi környezet az nem megfelelő még, nem alkalmas ennek előmozdítással. Kész, el kell készíteni az infrastruktúrákat. Afrikában hány művészeti iskola van? Hány designer képzőiskola van? Van egy nagy projekt, amelyet Alfadi úrral, eh, egy nagy afrikai designerrel együtt eh, csinálunk, eh, UNESCO nagykövet, az afrikai divatiskoláját akarjuk létrehozni, és remélem, hogy megkapjuk a támogatást. Hány egyéb művészeti iskola van Afrikában? megyünk, járunk országról országra, nagyon kevés ilyen iskola van. Ezek a fiatalok mégiscsak az utcán képződnek, és eladják, abból próbálnak megélni, hogy eladják a saját szobraikat, vagy CD-iket, házilag készített CD-iket. Szükség van tehát az ilyen művészeti iskolákra, ától Z-ig kell végigvinni őket, beleértve például olyasmit is, hogy hogyan kell a marketinget végezni. Nagyon nagy afrikai zenei kultúra létezik, és aztán a, a problémája az afrikai művészeknek az, hogy nincs nyugdíjuk, tehát a nyugdíjrendszerre is oda kell figyelni. nincsen statisztika arról, hogy mekkora szerepet játszik az afrikai gazdaságban a kreatív eh, ipar eh, eh, pedig a legkisebb falvakban is vannak zenészek, és a Youtube-ra felteszik magukat. Nekem öt olyan unokaöcsém van, aki másfajta iskolába jár, de arról álmodik, hogy Youtube sztár legyen. Ami azért nem kevés. Egyébként <laughs> Tehát együtt kell működnünk, e, ne felejtsük el a diaszpóra fiataljait sem, és ne csak az európai diaszpórára gondoljuk, és aztán ott van a polgári részvétel. E, mindannyian voltunk már fiatalok, mindannyian követeltük annak idején a jogainkat e, öröm látni ezeket a dinamikus egyesületeket, eh, de tudni, tudniuk kell, hogy eh, nem a miniszterek fogják megoldani a problémát, hanem eh, az alapszinten kell dolgozni, maguknak kell a saját szóvivőjüknek lenni a falusi szinten, ezek a fiatalok és fiatal lányok, akár már négy évesek, már járnak dolgozni, vagy kísérik az anyukájukat dolgozni, ki fogja megszólítani ezeket a fiatalokat. Ezt a munkát kell itt elvégeznünk, tehát a alapszinten, a falvaknál. Természetesen én, én nagyon örülök az önök munkájának, és fontos az, hogy ez a hálózatépítés végbe menjen Mindent eh, el lehet érni most már az interneten. Eh, mi egyébként támogatjuk eh, az ilyen hálózatokat és közösségi kezdeményezéseket. Egyesületekből, ifjúsági egyesületekből létrehoztunk egy nagy hálózatot, akik a békéért dolgoznak, és néha nagy tüntetéseket szerveznek. Köszönöm elnök asszony, és remélem, hogy én is hozzá tudtam járulni ehhez. Ja, vielen, vielen. Nagyon köszönöm. A három prezentációt. 21 percünk van, ez nem túl sok, de remélem, hogy sikerül majd valahogy ezt kihasználni. Vakil úr aki a szegénység és szociális jólétért felelős Köszönöm szépen. A kollégáim már sok mindent elmondtak. Az oktatás alapvetően fontos nigériaiak számára kötelező az oktatás az, az általános és közép szinti oktatásban. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy mindenki részesüljön oktatásban. Egy alap oktatási bizottság is létezik, és a kormány mindent megtesz az oktatás megerősítése érdekében. Itt számos problémát elhasz, elhangzott a munkanélküli fiatalok száma elég magas, mert nem rendelkeznek kellő képesítéssel, szaktudással, tehát ha segítséget kérhetünk, akkor az az, hogy olyan oktatást alakítsunk ki, ami megfelel a fiatalok igényeinek szakképzés, készségfejlesztés területén. Én vagyok az elnöke az illetékes szakbizottságnak, és ha, tudom, hogyha nem rendelünk megfelelő kapacitásokat, ehhez akkor nem lehetünk sikeresek. A sporttal kapcsolatosan az egészséges testben egészséges lélek egy alap igazság, és amikor itt kábítószercsempészetről beszélünk, nagyon sok nigériait találunk például Barcelonában, Brüsszelben, és komoly büszkeségre ad okot az ő teljesítményük ezekben az országokban ők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a testvériséget erősítsük. Ez az egyik legfontosabb bástyánk. Minden egyes nigériai büszke a nigériai mi voltára. Az infrastruktúra azonban nagyon leromlott, ezt meg kell újítani, és ehhez megfelelő oktatási rendszerre is szükség van. Sabine Köszönöm szépen, Sabine, két percben. Itt egy sajnálatos tényt köz, illetve húzott alá, hogy nincs túl sok képviselő a teremben. Igen, ezt én is csak meg tudom ismételni, ugyanakkor a legnagyobb frakciók képviseltetik magukat, úgyhogy azok itt vannak, akik a frakciónk részéről Afrikával foglalkoznak, a kollégám a szakbizottságnak is a része, másik kollégák is elkötelezettek ez ügyben, úgyhogy itt meg, biztosítatom a felől, hogy a megfelelő partnerek vannak jelen. Amikor a az ifjúsági parlamentekről, vagy ifjúsági szervezetekről beszélünk, és ők bizonyos állásfoglalásokat fogadnak el. Ennek nincs tulajdonképpen semmi következménye, hogyha ezt nem követi valamiféle jogalkotási lépés. Tehát ezek a javaslatok azonban Európában nem az Európai Parlament részéről születnek, hanem a bizottság részéről. A bizottság rendelkezik hatáskörrel a tekintetben, hogy jogalkotási javaslattal éljen. Az Európai Parlament a kezdeményezéseken vagy a javaslatokon együttműködik a bizottsággal, ez nem azt jelenti, hogy mi egy az egyben átvesszük ezeket a bizottsági szöveget, de bizonyos szempontjainkat a jogalkotási folyamatban természetesen érvényesíteni tudjuk. Nem biztos, hogy túl könnyen követhető ez a folyamat, de minden esetre itt a kommunikációban kell biztosítani, hogy ne kerüljenek figyelmen kívül bizonyos fontos szempontok, illetve hogy ezek az új jogszabályokban megjelenhessenek. Ami a sportot illeti, Szeretnék egy dologra kitérni, amikor a sportról, a fejlődésről, képzésről beszélünk, vagy oktatásról, ez nem azt jelenti, hogy mindenki profi sportoló legyen, ez nem lehet a cél. Mindenki számára lehetővé kell tenni a sportot. Ez egy nagyon széles körű koncepció, és bizonyos képességek, készségek elsajátításában segíthet a pontosságban, a megbízhatóságban, a csapatszellem kialakításában. Afrikában például az AIDS megelőzését is a sport révén lehetne propagálni vagy, vagy segíteni. A sport és a kultúra szerintem sokkal szélesebb körben játszhat szerepet. És a kultúrát teremtő, vagy kultúra gazdag Afrikát illetően szerintem nagyon fontos, hogy itt strukturális együttműködést alakítsunk ki, és az afrikai kultúrát megfelelően tudjuk képviselni Európában, ehhez a digitalizáció is hozzájárulhat és az oktatásnak is szerepe van a e tekintetben. Tehát szerintem ebben az irányban kellene lépnünk, hogy megfelelő feltételeket teremtsük az afrikai kultúra számára is. Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Én is szeretném elmondani, hogy három kollégával vagyunk itt. Julie nagyon aktív a kultúra, a művészet, nők témájában, más témákkal is foglalkozik, és a, egy másik kolléga, aki csak most ment el, ő foglalkozik az ifjúsági kérdésekkel, úgyhogy úgy gondolom, hogy a megfelelő partnerek ülnek itt. Persze én is reméltem, hogy többen leszünk itt. Szeretném üdvözölni a kollégát, az afrikai hetet szervezte a frakciánk, és, frakciónk, és ott már találkoztunk. Nagyra értékeltem azt a képet, amit Matoko úr mutatott be. Négy megjegyzésem van. Első. Ma egy dolgot megértettünk, még jobban megértettünk a tragédiák alapján is, amelyek nemrég történtek, például Kenya vagy part egy nyugodtabb területnek volt tekinthető még a közelmúltig. Az új partnerség AKC és Afrika Kotonó egyezmény követése az oktatás és a kultúra területén tényleg megvan a kockázata, hogy elveszítünk egy egész generáció, generációt. A béke, az együttműködés, a nagy örökségek elismerése, a nagy gazdagság elismerése az új afrikai generációk tekintetében nagyon fontos, fontosak az számok is. Mi vagyunk a legfontosabb donorok, de szerintem az mind az Afrikai Unió, mind az Európai Unió még komolyabban kell, hogy vegye ezt az együttműködést. Másik megjegyzésem, parlament és egyéb mechanizmusokat kellene találni az AKC Európai Parlamenti Delegáción túl, talán más bizottságokkal is kéne egyeztetni, hogy az önök nyilatkozatai, az önök által elért eredmények jobban tudjuk terjeszteni itt a parlamentben. Rendkívül szükséges, hogy az új stratégiában hívjuk ezt európai kulturális diplomáciának, vagy nemzetközi kulturális diplomáciának. Fontos, hogy minden európai delegáció, amely a világban működik, ösztönözze az emberek közti kapcsolatot, vegyék fel a kapcsolatot az érdekelt felekkel. Önök ebben tudnak segíteni, hogy önök tudnak, le, tudják leginkább megmondani, hogy kik a helyi érdekelt felek, azért, hogy fejlesszük a civil társadalmat is úgy gondolom, hogy a diaszpora fiataljai fontos szerepet játszanak ebben. Utolsó megjegyzésem, Európai Parlament, afrikai szervezetek, szempontjából is nagyon fontos. Ugye fontos a nőkkel kapcsolatos jogalkotás, a legalább általános iskolai köte, iskola kötelezettség, ami a 2030-as agendában is szerepel. Kölcsönös erőfeszítést kell tenni a parlamenteknek, nemzetközi szervezeteknek, azért, hogy ezt a tudatosságot fokozni lehessen a civil és a politikai életben is Afrikában. Természetesen mi szívesen részt ebben az együttműködésben. Köszönöm szépen. Johnsonnak, Kumának szeretném megadni a szót két percben, a nigériai parlament képviselője. Thank you, Chairman. And, uh... Köszönöm. Köszönöm, köszönöm elnök azt, hogy tisztelt képviselők. John Simuva vagyok Nigériából. A kérdésem az EU-hoz. Emlékszem nagy nosztalgiával gyerekkoromból, nagyon sok nagybácsi rokon volt, akik Európában és Amerikában minőségi oktatásban vehettek részt. Bulgáriába, Egyesült Királyságba is el lehetett jutni. Gondolkodom, hogy mi történt ezzel a nagyon nemes politikájukkal, ami ösztönözte a nagy embereinket abban, hogy minőségi képzést szerezzenek sok pozícióban láthatjuk őket ma, úgyhogy azt szeretném megkérni, hogy nézzük meg, nagyon fontosak voltak ezek az ösztöndíjak az afrikaiak számára, hiszen egyébként nem tudtak volna hozzáférni megfelelő képzéshez önöknek is kell támogatnia a fiatalokat, ne veszítsék el ezeket a fiatalokat, az afrikai fiatalokat. A migráció nagyon sokan szeretnének hozzáférni az európai lehetőségekhez, amikhez csak itt helyben tudnak hozzáférni. Az Afrikában a gyerekek, például mint az én iskolámban, amerikai sportfelszerelést kaptunk, máshonnan is kaptunk felszereléseket. A fiataloknak szüksége van a részvételre, a sportban való részvételre, eszközökre van szüksége, hogy hozzáférhessenek a megfelelő oktatáshoz. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. A bizottságnak két percben megadom a szót. Two minutes. Um, thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék összetett mondani a kollégáknak is, hogy most itt itt eszmecserét tudunk folytatni arról, hogy mi mit teszünk fejlesztési nemzetközi együttműködési igazgatóságként. A kreatív iparról, kultúráról beszéltünk, központban lesz ez az jövőbeni afrikai és akácsi országos együttműködésünk tekintetében. Azért érkeztem a későn, pont azért, mert egy 15 milliós új generációs programról tárgyaltunk. Ennek a címe a kultúra és a kreatív iparból történő befektetés. Az alap nagy részét a fiatalok és a nők érhetik majd el. Identitásépítés, vállalkozási kezdeményezéseket fogunk támogatni ebből az új alapból. A megközelítésünk az, hogy a helyi szinten próbáljuk a képességeket összekapcsolni, és a helyi kulturális kreatív képességeket próbáljuk összekapcsolni a nemzetközi és a globális hasonló vállalkozásokkal. A migráció fő oka nem csak a munkahelyek hiánya és az oktatás hiánya, hanem sokszor az, hogy a fiatalok nem bíznak a saját országukban, és nincs megfelelő identitásuk, nem, nem büszkék a saját kulturális hátterükre. A program célja, hogy a hagyományos képességekre építsünk, a modern, jelenkori társadalomba tudjuk ezt bevonni, és piaci lehetőséget is biztosítsunk. De hát tényleg identitás építés és megosztása címe konkrétan ennek a programnak. A városi és vidéki területeket is próbáljuk elérni. A városokban az egyik negatív hatás, hogy elvesztik az emberek a társadalommal való kapcsolatot és a történelmükkel való kapcsolatot. Ugye ön is említette ezt, hogy a kultúra az a hátrahagyott történelem. Reméljük, hogy az UNESCO-val is együtt tudunk majd működni ezen a területen. A kulturális örökségnek ugye, értéket tudunk adni. A 2018 a kulturális örökség éve, ez is nagyon jó lehetőséget fog majd erre biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két hozzászólás van még, mindkét kollégát kérem, hogy röviden szóljon. Igazándiból nem kérdésem van, hanem csak szeretném megköszönni önöknek azt, hogy emberekkel együtt dolgoznak az országukban. Szeretném megköszönni önöket önöknek azt is, hogy a fiatalokra és az oktatásukra helyezik a hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy ugyan az az iránya nálunk is a beruházásoknak, a befektetéseknek. A fiatalok szerepe, a fiatalok sorsa országról országra eltér. Nigériában az iskolákba, az iskolák épületébe kell beruházni, ahogy hallottuk, illetve a sportfelszerelésekbe. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és ne és ne hagyják abba azt, hogy időt és energiát fektetnek a fiatalokba. Köszönöm, Julie Ward, egy perc. Köszönöm azt, hogy ilyen jól folytatódik ez a párbeszéd. Uh, Először is szeretném elmondani azt, hogy adjuk meg Williams asszonynak a azt a köszönetet és hálát, ami megilleti, ő brit állampolgársággal is rendelkezik. Eh, a sportról beszéltünk itt, a sport rendkívül fontos, és eh, eh, különösen a futball. Én Manchester és Liverpoolt képviselem, és amikor elmondom ennek a városnak a nevét, akkor mindenki ismeri őket a, a foci csapatok miatt. Azonban a foci az nem csak egy kompetitív sport, és nem csak a nagy túlfizetett játékosok vannak, hanem a sport eszköze is lehet a békének, illetve a rasszizmus elleni fellépésnek, és egy kérdésem van csak, csak mennyire tágan értelmezik a sportot, mert nagyon sok minden beletartozhat ide játékok, nem csak a kompetitív csapatjátékokra gondolok, és még egy kérdés a körforgásos gazdasággal kapcsolatban Nagy-Britanniában nagyon komoly a környezetvédelmi kérdések szerepe, és azt gondolom, hogy a fiatalok szempontjából is ez nagyon fontos. Elnézést szigorúnak kellene, mert egyébként nem tudunk dőlőre jutni. Három hozzászólásra van még négy percünk, úgyhogy én kérem, hogy lehetőleg csak egy-egy percben reagáljanak. Nem tudom, hogy ki kezdené. Az oktatás, mint ahogy a kollégám elmondta, rendkívül fontos a sport fejlesztéséhez és ez a feladatunk. A sport elősegíthető, hogy a gyerekek koncentráltabban figyeljenek. És azt kell biztosítanunk, hogy megfelelő munkához jussanak, hogyha kellő képzést képzésben részesülnek, illetve a sportteljesítmény is befolyásolja a jövőjüket. Sport, eh, clubs, that, eh, that Itt eh, a klubokat kell elősegíteni, biztosítani kell, hogy Nigériában a sport befogadó, elfogadottabb legyen. Sokat kell még tennünk. Ha tétlenek, akkor bűnözőké válnak, lopnak, csalnak, és ez éppen ezért egy nagyon fontos szempont. Köszönöm szépen. Köszönöm. Röviden. Úgy gondolom, hogy itt koncentráljunk az új partnerségre, amit itt a képviselők említettek. Szerintem a, tegnap a panelon egy fiatal azt mondta, hogy elég a beszédből, cselekedjünk. De hát hogyan cselekedjünk? Mindannyian együtt, ugyanabban az irányban. Mogherini biztos asszony is azt mondta, hogy az Arop, Afrikai Unión, Európai Unión, nemzetközi szervezeteken túl, akár ENSZ-en túl is, amelyek ezen a területen dolgoznak. Adjuk össze az erőnket, a lehetőségeinket, és alakultsik ki az egyet együttműködést, ami előnyös lesz a fiatalok számára. UNESCO elnökként azt mondom, hogy mit tanálunk erre a munkára, mindenkivel, aki részt kíván benne venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fabriket, az, hogy... Maybe unusual. Valami szokatlan fogok mondani. Az időmet szeretném átadni Cynthia Mukandinak, ő egy fiatal szakember, egy digitális startup vállalkozása van, és így bepillantást ad önök számára egy startupba. Köszönöm. Köszönöm, de kérem ezt eh, nagyon röviden, maximum egy percben, ugyanis nincs több időnk. Will express myself in French? Köszönöm szépen, Franciául fogok beszélni, kultúra tekintetében. És szerintem a digitális eh, világról kell beszélni, hiszen a kulturális innovációban is ez fontos. Lehetővé teszi a kultúra megőrzését, az átadását a diaszporára, a zenei és a vizuális művészet területén is az innováció eszköze. Tehát nem csak manuális, hanem digitális kultúráról is kell, hogy beszéljünk. Hangsúlyozni kéne a képz, az oktatást, a kultúra legyen az oktatás része, hiszen olvasni, énekelni, írni, a művészetek segítségével tudunk a diaszporát is el kell érni, hiszen akik most Európában élnek, a digitális eszközök segítségével vissza tudnak térni Afrikába a vállalkozások sokféleségét, a nők szerepét is tudjuk így támogatni. A új modell kell, hogy legyen a mai asszony a gyerekének, a lányának a szemében és az oktatás szintjén is szeretném, hogyha említenénk a mobilitást, meg kell érteni, hogy a vízum a fő probléma Afrikában. Hogyha nem kap vízumot Európába egy afrikai, akkor majd elmegy Oroszországba, Kínába, máshova, és ez mindenkit zavarni fog. Herzlichen Dank! Nagyon szépen köszönöm minden előadónak, akik ma egy rövid betekintést kínáltak afrikai ügyekbe, Afrika helyzetébe, és szerintem ez a további munkánk során is hasznosítható lesz. Jó lehet, nem feltétlenül minden szempontot érintettünk. Nagyon hálásak vagyunk, és vannak bizonyos szörnyű dolgok, mindig is azért küzdünk, hogy több pénzt kapjon az oktatás Európában. Ezt nem minden esetben sikerült elérnünk, de higgyék el, hogy mi minden tőlünk telhetőt elkövetünk ez ügyben. Köszönöm szépen, és eh, a következő ülésünk december 4-én lesz, délután három és fél hét között. Köszönjük szépen a tolmácsoknak is. Komoly segítséget kaptunk tőlük. Kellemes napot!